Siamo pronti? Prendete posto. Kérem, hogy foglaljanak helyet, készen állunk. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Elkezdjük a mai szakbizottsági munkát. Senkinek nincs megjegyzése, akkor a napi rendet. Olybá veszem, hogy el is fogadtuk. ha senki nem kíván a mai ülés végéig a március 16-17-e és április 12-i ülésünk jegyzőkönyvéről, akkor ezen jegyzőkönyveket is elfogadjuk. A bizottsággal kapcsolatban, ami holnapi napot illeti a koordinátorokkal, a biztossal találkozni fogunk, Csiolosz biztossal, a régi komitológiával kapcsolatos agrárjogalkotás mm, módosításáról vagy alkalmazásáról van szó. Ott a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokra való átváltás a komitológiáról. Nagyon reméljük, hogy a Lisszaboni szerződés által a parlament számára kijelölt szelepet a jogalkotással kapcsolatban majd elvégezheti a Parlament egyébként egy rendkívüli ülést május 18-ára is kitűztünk a kompeti- a, a, ver- a tizedikéről, tizedikére versenyképesség, a PAK, kap és versenyképesség, valamint május 18-án is lesz egy rendkívüli ülésünk a 2013 utáni kap jövőjéről. Strasbourgban lesz majd. Most pedig megkezdjük John Daly-vel az eszmecserét, aki az egészségügyért és a fogyasztóvédelemért felelős biztos. Üdvözlöm Daly biztost, és azt szeretném elmondani, hogy mindenki nagyon szeretné a programodat ismerni, biztos úr, az idei és jövő évi programodat, az állat és növényegészségügyel kapcsolatos programot, valamint az állatjólét és az élelmiszerbiztonsága témák. Köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk. Tiéd a szó. Chairman. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek ma, ez az első alkalom arra, hogy a legfrissebb tájékoztatást adjam önöknek a bizottságot érintő legfontosabb kérdésekre. Tisztelt képviselők, természetesen válaszolok is a felmerő kérdésekre. A mezőgazdaság és élelmiszeripar nagyon nagy jelentőséggel bír az európai gazdaságra nézve. Ez a legnagyobb termelő és a legnagyobb foglalkoztató az unióban. Éppen ezért nagyon fontos ez az ágazat. Ezt azért eh, említem, mert szeretném hangsúlyozni azt az óriási hozzájárulást, amelyet az élelmiszeripar és a mezőgazdaság a 2020-as stratégiai célok eléréséhez tesz. A bizottság munkaprogramjának olyan pontjait szeretném e, ismertetni, amelyek az én és a szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Úgy gondolom, hogy a, az élelmiszer ellátási lánc és a esetében úgy tűnik, hogy nagyobb védelemre van szükség a növényeket és az élelmiszert, a növényegészségügyeknek ártó anyagok ellen, különösen a klímaváltozásnak köszönhető változások miatt. A jelenlegi növényegészségügyi program eh, jelenleg javul van, és a jelenlegi növényegészségügyi stratégia az 2012-ig van érvényben. Szeretnék röviden kitérni az új eh, növényvédelmi termékekre vonatkozó jogi keretre. A pesticid ipar számára világos ösztönzőket vezetünk be, hogy a biztonságosabb termékeket támogassák. Az új termékek a jövőben gyorsabban fognak a piacra jutni, hiszen sokkal szigorúbbak lesznek a határidők az engedélyezési eljárásban, így a termékek piacra jutása gyorsabb és szélesebb körül lesz. A nyilvánvalóan tudják, hogy a bizottság munkaprogramjában június végén szeretne egy konkrét kezdeményezést bemutatni, hogy a genetikailag módosított termékek termesztését az egyes tagállamok engedélyezik-e vagy sem. Barózó biztos úr munkaprogramjában is benne volt ez a januári meghallgatáson kötelezettséget tettem amellett, hogy az év végéig eredményeket érjünk el, és ez a munkaprogramban is helyet kapott. A bizottsági szolgálatok jelenleg minden érintett fél konzultálnak, hogy megfelelő kiegyensúlyozott képet kapjanak. Szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy az innováció és a tudományos, technikai előrelépésre és kitérjek. Én támogatom az innovációt, és teljes mértékben elkötelezett vagyok, amellett, hogy használjuk ki a tudomány a lehetőségeket, de természetesen nem minden ára. Én a felelős innováció politikáját követem, eh, szeretném a előrelépést támogatni, de ugyanakkor a kockázatokat és a biztonságot is szem előtt kell tartani. A peszticidek engedélyezése, amit már említettem, úgy gondolom, hogy egy jó példa arra, hogy hogyan lehet megfelelő jogi ösztönzőket teremteni. Általánosságban sokkal nyitottabb és átfogóbb vitát kell folytatnunk a tudományról, a a, azokról az előnyökről, amelyet az új innovatív termékek a fogyasztóknak eh, nyújtani tudnak, de ugyanakkor az aggodalmakra is választ adnak. Bizonyára a képviselők tudják, hogy a bizottság egy nyilatkozatot adott ki a 2007-ben az állatjóléti politikával kapcsolatban. Itt ugye arról van szó, hogy a prevenció jobb, mint a, az utólagos gyógyítás. 2010-ben cselekvés tervet fogadott el konkrét intézkedésekről, amelyeknek nagy része már életben is van. Ami a stratégia jogi keretét illeti egy európai állatjóléti törvénytervezetet kívánnak jövő évben benyújtani. Figyelemmel kell lennünk az európai szabályok és a nemzetközi szabályok közötti összhangra. A mi törvényeink a világ állategészségügyi szervezet előírásaival nagyban összhangban van, de vannak olyan szabályok is, amelyek még tovább nyúlnak. Mi magasabb szintű védelmet kívánunk nyújtani az állategészségügy és az emberek egészségének védelmének területén. Az 2010-ig tartó állatjóléti stratégiai program ugye ebben az évben ér véget, és az új programot decemberre fogjuk véglegesíteni. Természetesen a költségeket is elemezni fogjuk, amely szükségesek, hogy az állatjólét maga szintjét biztosítsuk. Ennek a bizottságnak nagyon hasznos jelentését is figyelembe vesztük, és holisztikusan kívánjuk megközelíteni az állatjólétet a következő öt évben. Most pedig egy másik jóléti kérdéshez szeretnék fordulni, méghozzá az állatok védelmére szeretnék kitérni a szállítás közben a bizottságnak ezzel kapcsolatban ugye jelentést kell benyújtani. Ez várhatóan a következő év második felében fog uh, nyilvánosságra kerülni, és a különböző gazdasági, tudományos és egyéb szempontokat is figyelembe fogja venni, emellett pedig a jelenlegi érvényben lévő szabályok végrehajtását is meg fogja vizsgálni nem ez évben kerül napirendre, de szintén az állatjóléttel foglalkozik a következő téma is, ez pedig a címkézés az állatjólét területe. A meghallgatáson is elmondtam már, hogy nem hiszek abban, hogy el kellene mondanunk a fogyasztóknak, hogy mit egyenek, de hiszem azt, hogy kötelességünk, hogy tudják, tudassuk velük, hogy mit esznek. Tavaly októberben a bizottság elfogadott egy jelentést, amelyben számos állatjóléti címkezéssel kapcsolatos ponttal foglalkozott, illetve a különböző referencia hivatalokra vonatkozóan is lefektette a szabályokat. A referencia központok meg fognak jelenni ebben a jelentésben is. Európa egyfajta iránymutató úttörő ezen a területen, az állatjólét területén, és óriási potenciállal rendelkezünk, és meg kell próbálnunk élni a lehetőségeinkkel, és a piaci lehetőségeket ki kellene bontakoztatni. Nagyszerű márkával rendelkezünk, használjuk ki az ezáltal biztosított előnyökkel. Az importált termékeknek pedig eleget kell tenniük a mi biztonsági előírásoknak, ugyanolyan szintű előírásoknak kell megfelelniük, mint az Európában előállított élelmiszereknél. 2010 végére az érintett felek konzultációját követően új iránymutatásokat fogunk elfogadni erre vonatkozóan is és biztosítani szeretnénk, hogy az eredetétől függetlenül ugyanolyan minőség és biztonságú termékeket kínáljuk a fogyasztóknak. Jó irányba haladunk, és eljutottunk egy olyan szintre, ahol már kiváló módosításokat látunk az intézkedésekre vonatkozóan, anélkül, hogy a fogyasztók egészségét veszélyeztetnénk. Most pedig egy ütemtervet fogadunk el, a PSZ-vel, kergemarhakóra kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan, amelyek 2015-ig lesznek érvényben. Ezt júniusban fogja elfogadni a bizottság, és természetesen a parlament is megkapja ezt a dokumentumot, hogy meg tudja vitatni a jövőbeli változtatásokat. És végül egy utolsó megjegyzés, már most is nagyon magas szintű az élelmiszerbiztonság és az állatjólét Európában. Valóban büszkék lehetnek a gazdák, a szabályozók, azokra a törekvésekre és erőfeszítésekre, amelyeket az elmúlt hetek, években tettek annak érdekében, hogy megfizethető és biztonságos élelmiszereket jutassanak el a fogyasztókhoz. Ezt csak akkor tudjuk fenntartani, hogyha a már érvényben lévő intézkedéseket megfelelően betartatjuk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezzel kockáztatjuk a hitelességét a szabályozási keretnek. Elnök úr, tisztelt képviselők, rövid áttekintést nyújtottam számos olyan pontról, amely kölcsönös amelyben kölcsönösen érdekeltek vagyunk. Úgy gondolom, ezek voltak a legfontosabb pontok, és most pedig nagyon szívesen válaszolok bármilyen felmerülő kérdésre. Köszönöm szépen. Grazie. Nagyon szépen köszönöm a biztos úrnak az előadását. Számosan fel tartották a kezüket, hogy a vitában részt vegyenek. Természetesen az időkeretet tiszteletben kell tartanunk. A napi rendünk igen sűrű ugyanis. Elizabeth Jégesz. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy ilyen korán eljött hozzánk ide a mezőgazdasági szakbizottságban, és nagyon köszönöm a tájékoztatást. A tájékoztatás során azokra a témákra tért ki, amelyekkel mi újra és újra foglalkozunk, és amelyek elgondolkodnak bennünket. Ugye azt mondta, 2012 új növény egészségügyi stratégiát kíván ki, de azért most fogadtunk el egy növényegészségügyi csomagot, miért kell már most rögtön új stratégiáról gondolkodni? A másik téma, a másik nagy téma az állatvédelem volt, az állatjólét én voltam a parlamenti jelentéstevője az állatjóléti stratégiának, amely 2010-ben ugye lejár, ez volt a 2006-2010-es állatjóléti stratégia. És hát új elemeket emeltünk Európai Uniós szintre, és biztosak vagyunk abban, hogy ezzel a stratégiával hozzájárultunk e, Európában az állatjólét előre lendítéséhez, és ön azt mondja, hogy hosszú távon szeretne állatjóléti törvényeket hozni Európai Unió szinten, és én abból indulok ki, hogy a bizottság többsége ezzel egyet is ért, a harmonizációt illetően, illetve a belső piacra vonatkozóan, de ugyanakkor ugye vannak olyan állatok, amelyek nem kerülnek be automatikusan ebbe a rendszerbe, például kóborló állatokra, macskákra gondolok, ezek is olyan állatok, amelyek nem mindig jó körülmények között vannak tartva. Tehát, hogyha állatjólétről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy a teljes spektrumot le kellene fednünk ami pedig a következő stratégia vitáját illeti, számunkra, szakbizottság számára fontos lenne, és Paulson jelentéstevő asszony bizonyára ki fog térni erre jelentésében, és biztosan egy nagyon jó jelentés lesz, már most is gratulálok Paulson asszonynak, de fontos, hogy megvizsgáljuk, mi az, amit végrehajtottunk a stratégiában, hol tartunk Európában, az egyes tagállamokban, hogy áll a helyzet az állatok szállítására vonatkozóan, hol néz ki a helyzet, hol vannak olyan tagállamok, ahol még tenni kell valamit, ugye vannak itt az állattartásra vonatkozó szabályok, és e, meg kell vizsgálni, hogy ezeket betartják-e, mielőtt újakat hoznánk. Tehát vizsgáljuk meg, hogy a régieket mennyiben tartják be. Aztán a bioszabadalmak e, és a klónozás, a, erre vonatkozóan is beszélt egy jelentésről. Ez is egy nagyon fontos dolog, és ennek kontextusában vizsgálandó ez is. Ugye itt a bioszabadalmakra vonatkozó vitában szeretném az ön véleményét is hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Elizabeth. Michel Antecs. Aztán José Bové. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Danten úr, köszönöm szépen az úti tervet, amelyet világosan, teljes körűen és időben megfelelően súlyozottan mutatott be. Számos találkozóra utaltan, és ezeken mi is szeretnénk részt venni. Egy gondolatra hadd térjek vissza, amelyet hallottunk öntől, ez a költség. A védelmi intézkedések magas költség hányada a különböző európai követelményekkel kapcsolatban. A költség értékelésre történt utalás öntől, de nem tudom, hogy időben ez hogyan történik meg ez az értékelés. Alapvetőnek tűnik számomra, annak fényében, hogy a kap jövőjéről szeretnénk vitát nyitni, hiszen magától értetődik, hogy ez a többletköltség valahol ö, ö, a különböző ráfordítások oka is, és a közvélemény is ezt így fogja fel. Néhány problémáról szólnék Európában, új problémáról van szó, problémákról van szó, viszont mindenképpen azt gondolom, hogy gyorsan keretet kell európai szinten találnunk ezen problémák megoldására. Az ipari szennyezések problematikájára gondolok. Mindenütt Európában látunk olyan agrárgazdaságokat, amelyekre hatással vannak a dioxin szennyezések, a PCB szennyezések. Magák a gazdák áldozattá válnak anélkül, hogy pontos keret létezne Európában arra, hogy a gazdálkodásaikat tovább folytathassák, éltethessék, akkor is, hogyha szennyeződés érte a területeiket. Igenis jelentős helyi szinten különösen az égető, a hulladékégető és gyárak környékén lévő gazdaságokra gondolok. Tucatjai a gazdaságoknak ilyen helyen egyszerűen a piaci hozzáféréstől el, piaci hozzáférésre már nem képes, akár hosszú éveken keresztül is. Milyen keretet kíván ennek megoldására? javasolni. José Bova, majd Schmidt úr. Bové úr. Tisztelt biztos úr, már több hónapja ö, ö, ellátja a biztosség feladatát. Erőteljes indítás volt az öné, mert elfogadta ö, és kiemelte a, a GMO burgonya ö, forgalmazását, és ezt úgy tette, hogy a legtöbb európai polgár és európai gazda ellene volt ennek. Ez sok volt számunkra, és nem is értjük, hogy miért történt ez, holott a tagállamok egésze azt kérte, hogy magát az EFSA-t, a ö, értékelő ö, hivatalt kérjük föl arra, hogy újra tanulmányozza a GMO burgonyát. Tudjuk, hogy az értékelési szervezetek ugyanis nem állnak a helyzet magaslatán, sem tudományos, sem környezeti, sem gazdasági vagy társadalmi megfontolások szintjén. Ma ön elmondta nekünk, hogy júliusra majd javaslattal áll elő új szabályozási javaslatról, amely a szubszidiarátuson keresztül lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy elfogadják, vagy elutasítsák a GMO-kat. Viszont viszont ez igen komplex helyzethez vezet. Miért? Azért, mert a tagállamok eh, néhányan majd elfogadják, mások pedig elvetik a GMO-t, holott közös piacon ö, eh, ö, eh, kell, hogy fellépjünk, és a genetikai pollen közlekedésen keresztül megvalósuló szennyeződés országhatárokat nem ismerő. Úgyhogy valahogy így nem lehet eljárni. Valós a probléma, mindezzel kapcsolatban. Ez pedig abból áll, hogy a WTO-ban a helyzet milyen lesz. Vannak olyan tagállamok, amelyek a területükön elutasították a GMO termékeket, viszont a, a WTO panelben ö, jelen vannak, és az Európai Unió által elfogadott szabályokat kell majd, hogy alkalmazzák a WTO szintjén. A másik probléma pedig annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy elfogadhatatlan ma, hogy csak az Európai Bizottság, a tanács és a tagállamok vitáznak egy asztal körül erről. Valahol egyszerűen elnézzünk az, az európai állampolgárok és az európai parlament feje felett. Igen, és a parlamentnek is vitafórumon kell, hogy részt vennie, nem lehet csak az Európai Parlamentre, az Európai Bizottságra és tanácsra korlátozni az eszmecserét. Egy ö, ö, további ö, élelmezési kérdés. Évek óta harcolunk már, és a bizottság minden jelentésében központi kérdésként veti föl az élelmiszerek minőségét. Viszont most egy új javaslattal, egyfajta junk food javaslattal állunk szemben, ahol valahol a egy szinte a hús alkotó részeit újra lehet kreálni. Firbimaxre gondolok itt most. Vannak olyan vállalkozások, amelyek egyszerűen úgy készítik el a hús szeletet, hogy azt gondoljuk, hogy például egy chicken cordon blőt úgy hoznak létre, hogy egyszerűen hús cafatokból rakják össze. Ezért már most felhívom a figyelmét a parlamenti kollégáimnak arra, hogy a plenárison mindenképpen az NV irányába szavazzanak, az MV ugyanis az ilyen ö, rekonstituált ö, hústermékek elvetése mellett harcol. Schmidt úr. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök Én is üdvözlöm, hogy biztos úr, örülök, hogy itt van ma délelőtt velünk, Két dologra szeretnék kitérni az állatok szállítására. Jegle képviselő asszony ugye már kérdezett ezzel kapcsolatban az állatok szállítására. Tudjuk, hogy a szabályok betartatásával gondok vannak bizonyos tagállamokban. Néhány tagállamban jobb a teljesítmény, mint más tagállamokban. Őszintén be kell ezt valunk, és ezzel foglalkozunk kell ebben a szakbizottságban, és tudjuk, hogy ön is foglalkozik ezzel a témával de talán egy kicsit változik a bizottság megközelítése ezzel kapcsolatban, hiszen jobb végleges végrehajtással beszélt, nem új szabályokra. Skóciában például nagyon nagy aggodalomra ad okot, hogy esetleg új szabályokat kívánnak bevezetni, pedig éppen csak hozzászoktunk az új szabályokhoz a skót szempontból tehát jó lenne, hogyha a végrehajtásra fókuszálna, nem pedig új szabályok bevezetésére. Mi nagyon üdvözölnénk ezt a megközelítést. Uh, Ami a szállításokat illeti, van egy írásban nyilatkozott számos képviselőért ezt, és szeretnénk uh, a bizottság uh, nál elérni, hogy tiltsa be a transzsírokat. Úgy gondolom, hogy ez nagy előnyökkel járna, és nem a költségeket növelni. Talán a bizottság véleményét is hallhatnánk ezzel kapcsolatban. Számos képviselő tehát ezzel kapcsolatban már elfogadott nyilatkozat. Révolé Schmidt. Adesso, Madame Polson, c'è la parola. Polson asszony, köszönöm. Majd megint asszony. Tack, herr ordförande, och välkommen hit. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr körünkben. Az a benyomásom, hogy valahol egy olyan papagáj vagyok, aki mindig ugyanazt ismétli 30-40 éve. Én egy idős hölgy vagyok, és hát bizony el is kell, hogy fogadjam, hogy papagáj vagyok. Ami az állategészségügyet illeti, és a közegészségügyi aspektusait, hát bizony elmondhatom, hogy ma alapvető fontosságú pontot kell kiemelnünk ezzel kapcsolatban, ez pedig az antibiotikumok elleni rezisztencia kérdése. át tudtuk vinni azt az ügyet, hogy az antibiotikumok használatát tiltsuk a növekedési, állatnövekedési szerként való használatban, viszont statisztikai adatok rendelkezésre állnak, egy olyan átlátható képpel rendelkezünk, amely bemutatja, hogy az antibiotikumokat hogyan használják, alkalmazzák a közegészségügyben. Viszont szükségünk lenne egy ilyen hasonló tanulmányra annak megvilágítására is, hogy milyen esetekben, milyen betegségeknél használják az állategészségügyben az antibiotikumokat. Miért? Mert az antibiotikumok igen fontosak, nem csak az emberek, hanem az állatok egészségügyében is. Még egyszer kihangsúlyozom tehát. Egy olyan állat, amely fertőző betegségben szenved, súlyos fertőző betegségben, hát akkor természetesen antibiotikumokat kell alkalmazni ennél az állatnál, ugyanúgy, mint egy embernél. Viszont nem szabad, hogy ezt az antibiotikumot, ezt a fantasztikus ö, gyógyszert rosszul alkalmazzuk az állatoknál. Egy másik ellentmondásos témát is felvetnék. Mi a helyzet az új eh, biotechnológiák alkalmazásával. A GMO technológia, bármennyire is szkeptikusak legyünk, el kell, hogy mondjuk, hogy ma a tudomány lehetővé teszi számunkra, hogy génmanipulációt végezzünk, mégpedig olyan módszerekkel, amelyeket nem nevezünk MGO módszernek. Nincs időm arra, hogy most mindezt részleteiben is kifejtsem, de néhány szemináriumra utalnék az Európai Parlamentben, ahol az európai tudományos szakértők is elmondhatnák, hogy érdemben ezen technológiától mit várhatunk, és hogyan nevezzük, és hogyan alkossunk jogszabályokat ezen új technológiáról. Igazából ez még egy ismeretlen terület, szükségünk van még a, a nagyobb tudásra. Polszon asszony, megjénesz asszony. Aztán George Lyon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Dali biztos részvételét. Különösen meghökkentettek a kezdő észrevételei a 2020-as fókuszról és az Európai Uniós mezőgazdaság helyzetéről. Nos, figyelembe véve ezeket az észrevételeket egy felvetéssel élnék, amelyeket ma délután a szakbizottság ülésén is megvitattunk, jelesül a Mercosur csoportokkal való tárgyalás megkezdése, bilaterális tárgyalások lesznek ezek, és ennek nagyon súlyos kihatásai lesznek a marha és a szárnyas ágazatra az Európai Unióban. Figyelembe véve a brazil marha hús piac helyzetét és a szakbizottságunk véleményét felhívom a figyelmét erre a kérdésre, és arra, hogy a tárgyalásokon vegye figyelembe az Európai Unió érdekeit, az állatjóléti, az állategészségügyi és a biztonsági szempontokat. Azonban, hogyha a Mercosurral való tárgyalása, a VTO tárgyalások előtt zajlanak, akkor külön kérem önt, hogy az európai gazdálkodók észrevételeit is vegyék figyelembe, különösen akkor, amikor az európai gazdálkodók jövedelme jelentősen csökkent. Másodszorban hangsúlyozta észrevételeiben az Európai Unió magas normáit. Nos, sokan fontosnak tartjuk ezeket az Európai Parlamentben, de ugyanakkor fontos, hogy a harmadik államokból való importok tekintetében is érvényesítjük en, csük e normákat, ahol a normák alacsonyabbak. Azt gondolom, hogy fontosak az általános eh, kijelentések, de látni kell, hogyan töltjük ezt meg élettel. Hogyan válik ez valósággá, és ezt biztosítani kell, hogy eh, az Európai Unió gazdálkodói ne kerüljenek versenyhelyzetbe azon gazdálkodókkal harmadik államokból, ahol a sztenderdek és normák alacsonyabbak. Azután a GMO-król. Nagy vita van a gmo król a gmo a tisztelt házban, de azt gondolom, hogy a állattakarmány területén a GMO-k realitássá váltak, éppen ezért a tolerancia értékekre kérdezek rá, és kérem, hogy tájékoztasson az élelmiszeripari tolerancia értékekről, hiszen ez egy olyan kérdés, amelyet igazán foglalkozni kell az állatok szállításánál. A jobb jogérvényesítést tartjuk fontosnak. Kérem, hogy ne hozzanak új szabályokat egész addig, amíg még a régi szabályokat nem érvényesítettük. Különösen fontosnak tartom a lovak jólétének kérdését a szállításon. során. Azután a címkézés kérdésében elmondom, hogy egész addig, amíg a szupermarket hálózatok hatalmát nem törjük meg, addig egész, egész addig az Európai Unió csak másodhegedűs lehet ebben a kérdésben. És egész addig, amíg nem az ár és a piac határozza meg a, nem az ár határozza meg a piacot, hanem a, a nagy bevásárlók, felvásárlók az 2020-as politikának semmilyen jövője nincsen. Az Európai Unió valóban egy jó márka, használjuk ezt ki, de valóban őrizzük meg ezt jó márkaként, és lássuk, hogy a márkát az európai közpolgárok tartják fenn. És a cél az, hogy ne két mércével mérjünk, hanem a globális mércét, a globális standardeket emeljük az Európai Unió szintjére. Ezen felül nagy kíváncsisággal várom a BSC helyzetről, a Kergemarhakor helyzetéről szóló június utáni beszámolójukat is. Hallottunk a klónozásról, hallottunk a junk foodról, tehát a gyors étkezdék élelmiszeréről, de öm, a gazdálkodók számára vadó tisztesség és bevétel kérdését jobban kell hangsúlyozni, hiszen a gazdálkodók nem csak a környezetet védik és az élelmiszert termelik meg, hanem meg kell élniük is. Köszönöm, Megészesz asszony. George Lyon, majd Kapula Santos, aztán biztos úr fog majd reagálni a hallottakra. Uh, Köszönöm szépen, gratulálok a biztosnak, hogy eljött hozzánk és felszólt. Sok uh, kérdésről szó volt, de három specifikus kérdésem van. A TSE úti terv, amelyet júniusban mutatnak be, a tesztek uh, száma növekedni fog el hiszen ezek a BSE tesztek postmortem tesztek voltak, és úgy gondolom, hogy pontosítani kell a tesztek rendszerét. Második kérdés. A szállítás, az állatszállítás kérdését több kollégám felvetette. Arról beszélt, hogy idén második fél évében, vagy pedig 2011 második fél évében jelentést készítenek elő, és kérdezem, hogy itt a, kérem, hogy inkább a végrehajtáson legyen a hangsúly, és ne új szabályokat fogadjanak el, hiszen vannak érvényes szabályok, amelyeket nem ö, alkalmaztak idáig, és ez a kérdés például Skóciában nagy, nagy aggodalmat okoz. Ezen felül a harmadik államokból való importok kérdése is nagyon foglalkoztatja ezt a szakbizottságot, biztos már mielőtt én képviselőbe váltam volna, azelőtt is foglalkoztatta. Továbbra is aggaszt bennünket, hogy a field reportok jó előrelépést mutattak a brazil marhahús import tekintetében, de mégiscsak aggasztó kérdések merülnek fel. A nyomonkövetés, eh, a eh, ellenőrzés tekintetében, és kérdezem, hogy további lépéseket tesznek-e, terveznek-e annak érdekében, hogy a brazil marhahús nyomon követhetőségét és az ellenőrzés tökéletesítését biztosítsa. Köszönöm szépen, George Louis kapszót, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik kérdés magáról az a higiénés eh, és növényegészségügyi intézkedések ellenőrzéséről eh, szól. Emberi és állategészségügyről van szó, de hát valahol az utolsó eh, határmesdjéje ez már a védelmünknek. Ezt ön is elmondta, de más kollégáim is elmondták már, hogy hogyan alkalmazzuk ezen szabályokat. Nem igazából új szabályok meghozatalára kellene koncentrálnunk, hanem végrehajtani a meglévőket. Én Brüsszel és Portugália között azt látom, hogy igazából passzívan állnak hozzá a hatóságok, Portugáliában legalábbis ez a kérdéshez, ezért biztos biztos úr, azt szeretném tudni, hogy a jelentésébe befoglalja majd a konkrét alkalmazás végrehajtásának aspektusait a tagállamokban. Vagy létezik-e már egy ilyen létező értékelés? Második kérdésem. Ö, ami a kenyérbetegséget illeti, 2000-es időszakban voltak olyan fából készült csomagolóanyagok, amelyek az USA-ból érkeztek, és igazából a, a, egy olyan betegséget hoztak át a, a Európába, amely a, a örökzöld dövényeket megfertőzte, a fenyőfát Európában megfertőzte. a fonálféreg, a nematóda fonálféreg átkerült, és igazából az egész európai faipar számára ez káros volt. Elnök. Köszönöm, most a biztosnak megadom a válaszadás jogát, aztán majd nyolcan kérnek még szót. Biztos úr, öné a szó. Azt gondolom, hogy érdemes most már első körben megválaszolni a hangzottakra. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket, amelyeket felvetettek, és ezek természetesen lehetőséget kínálnak arra is, hogy egyes kérdésekre részletesebben kitérjek. Nemrégiben egy jogszabályt uh, fogadtunk el a peszticidekről, nem az állatjólétről, hanem a peszticidekről, ezért új stratégiánk az állat jó létre fog koncentrálni, sokat átvéve azon következtetésekből, amelyeket a Paulson jelentés fogalmazott meg, amely jelentést természetesen áttekintettük, elfogadtuk, és amely jelentés következtetései a mi gondolkodási irányunkba mutatnak. Köszönöm szépen Paulson asszonynak, az ezen a területen végzett munkáját. Minnyáján hasznot és tapasztalatot szerezhetünk az ő tapasztalataiból. Az állatok szállítását, szállításának kérdését sok képviselő vetette föl. Én azt hangsúlyozom, hogy mielőtt az új szabályokat elfogadnánk, illetve ki előkészítenénk ezen a területen, ellenőrizni kell a meglévő szabályozások státusát, hiszen azt a visszajelzést kapom folyamatosan, hogy a meglévő szabályozás te nem megfelelően hajtják végre az Európai Unió tagállamaiban. Úgy hiszem, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy a meglévő szabályok végrehajtását biztosítsuk. Nos, a jelentés, amelyet 2011 közepén vére készítünk el, nem csak a végrehajtásra fog koncentrálni, de ugyanakkor figyelembe fogjuk venni, hogy vannak-e rendelkezésünkre állnak-e új szabályok az új gyakorlatokról, és megvizsgáljuk, hogy ezen információkkal hogyan bánjunk. Nem fogunk csupán egy a végrehajtáson alapuló tapasztalatokra alapozni egy új akciót, holisztikusan közelítjük meg ezt a kérdést. De ehhez hozzátartozik az is, hogy mely szabályok léteznek, hogyan kerülnek ezek végrehajtásra, illetve hogyan lehet módosítani, javítani a végrehajtás módozatait. Számos visszajelzést, visszacsatornázásban van részünk, például a származási ország ból nagy távolságra szállítják el az állatokat, azért, hogy a, megszerezzék azt a tanúsítványt, hogy az állatokat egy bizonyos országban vágták le, és nem egy más országban. Összességében mondom, holisztikusan kell látni ezt a kérdést, és látni kell, hogy hogyan lehet megoldani a kérdést praktikus módon. Ami pedig a szabályok kérdését illeti, hogy tegyek egy általános észrevételt, Egyetértek azzal az észrevétellel, amelyet itt tettek, mi szerint mindennek költsége van. Mindenfajta kezdeményezés, mindenfajta címkézés, amelyet előírunk, költséggel jár lett legyen szó állat jól létről, vagy más kérdésről. Éppen ezért nagyon fontos, hogy holisztikusan, mindenre kiterjedően tekintsük a újabb rendelet, vagy irányelv, vagy végrehajtási utasítás költségeit, amely terheli a gazdálkodókat. Figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a gazdálkodóknak meg kell élniük a szakmájukból, másrészt pedig a termékek legyenek kompetitívek mind a belső piacon, mind pedig az export piacon. Úgy, hogy tartsuk fenn az Európai Uniós termékek magas minőségi színvonalát. Ezt a vizsgálódást az állatjóléti területen kezdtük el, megállapítandó, hogy az állatjóléti előírások és az irányunkba támasztott elvárások eh, hogyan érvényesülnek, és milyen költség hatá, hatékonyság számítást végezhetünk el. Ezen áttekintés segítségével jobb helyzetbe leszünk, és egy intelligensebb, smartabb, okosabb szabályozásokat lehet előkészíteni, hogy így feleljünk meg a mindennapi elvárásoknak és a piac helyzetének. Az ipari szennyezés kérdésével kapcsolatban elmondhatom, hogy valóban különböző országokban fennáll ez a helyzet, létezik ez a probléma, de jelzem, hogy a tagállamok felelnek azért, hogy biztosítsák, hogy az ilyesfajta szennyezést ellenőrizzék, és igyekszünk biztosítani, hogy a végrehajtás, a szabályok végrehajtása érvényesüljön. Ami meg a klón, pedig a klónozást illeti, mondottam, hogy a bizottság év végéig előkészít egy dokum- év végére bemutat egy dokumentumot a klónozásról. A parlament különböző fórumai is foglalkoznak ezzel a tervezettel. Mondanom sem kell, nagyra értékelem sok képviselő aktív részvételét ebben a vitában. Nyomon követjük az itt elhangzott véleményeket, vélekedéseket. Ami pedig a GMO-kat és az amfóra burgonyat illeti, nos létezik egy meglévő jogszabályi keret, amelyet a tanács és a bizottság közösen fogadott el arról, hogy a GMO-k területén a döntéseket hogyan kell meghozni. Létezik ez a keret, ezért nem értem az olyan kérdéseket, hogy mikor döntünk. Hát a keret fennáll, és a döntések a bizottságra nehezedő döntéshozatalt szabályozó keret alapján kerültek meghozatalra. A különböző tanácsi munkacsoportokban és bizottságokban történt vita után sem sikerült döntést hozni, és ilyen módon a bizottságra nehezedik a döntés feladata, de úgy, hogy nagyon szigorú szabályok alapján dönthetünk, ezek mind tudományos információk és bizonyítékok, amelyek alapján dönthetünk. Nos, az Európai Bizottság minden szükséges lépést megtett, egyszer, kétszer, háromszor ér, értékelte, mérlegelte ennek a döntésnek a minden tudományos vetületét, a döntések a biztonsági szempontok figyelembevételével mindig pozitívak voltak, ilyen módon az Európai Bizottságnak nem is volt más lehetősége, mint hogy elfogadja ezt a fajtát, a tilalom senki célját nem szolgálta volna. Összességében tehát azt tesszük, úgy járunk el, hogy igyekszünk az általunk használt keretet és módszert finomítani. Például találkoztam a CropLife képviselőivel, és ragaszkodtam hozzá, hogy először is sokkal aktívabban kell részt venniük a ilyesfajta innovációk hasznának a bemutatásában. Jobban kell informálniuk a fogyasztókat arról, hogy milyen haszonnal járhat ez. Szigorúbb eh, határidőket eh, írunk elő, az antimikróba rezisztens GN, gének alkalmazásáról a GMO-kban, és figyelembe vesszük az emberiség egészét szolgáló előnyöket az új termékek elfogadásakor, elfogadásakor azaz tehát megfelelő ellensúlyjal kell rendelkeznie az érveknek. De a fellépések és a döntések monitorozását is sokkal aktívabban kell végrehajtani, mint most. Hiszen úgy gondolom, hogy ez nem csak arra kínálna számunkra lehetőséget, hogy ellenőrizzük az értékelések és becslések helyességét, hanem az értékelő szaktudományt is pontosíthatjuk, és így a jövő értékeléseit pontosíthatjuk. Múlt héten az Egyesült Államokban jártam, és ez volt az egyik terület, amelyről eszmecserét folytattam. És azt kértem, arra kértem az usa hogy ossza meg velünk a rendelkezésére álló információt és tapasztalatát a GMO-k termelésében sokkal szélesebb körű tapasztalatokkal rendelkeznek, mint mi itt Európában. Hiszen úgy hiszem, hogyha tényeken alapul az érvelésünk, akkor sikerül kihátrálni az érzelemmel töltött vitából, és tárgyszerű módon dönthetünk. Nos, ebben a kontextusban nagyon nagyra értékelem Paulson asszony észrevételeit, szerint, hogy folytassunk le igenis egy vitát erről a kérdésről. Mi, tehát én is találkozunk a tudomány, tudósokkal és azokkal, akik a területen letették a névjegyüket, vagy legalábbis részt vesznek a terület kutatásában, azért, hogy lássuk, hogy miről is beszélünk, és mit hoz a jövő, hiszen komoly változások történnek a e területen, és éppen ezért úgy gondolom, de mondom, ez a személyes véleményem, hogy nem célra vezető az innováció elől elzárkóznunk, hiszen ilyen módon Európa óhatatlanul lemarad, márpedig Európa nem akarja ezt. Ami a transzsírok kérdését illeti, természetesen minden területet megvizsgálunk, amelyek veszélyeztethetik az emberi egészséget. az utolsó felszólalóra utalok vissza, az egészségügyi helyzetünk, egészségügyi dinamikánk következő néz ki. Látni kell, hogy az állategészség és az ember egészség szorosan összefügg. Holisztikusan kell ezt látni. A trans zsírok kérdését, a, éle, a nutrient profile eh, szabályokban, vagy az eh, tápanyag profil szabályokban is figyelembe vesszük, Nos, sajnos az új élelmiszeri szabályokból ez a táblázat kikerült, de ez ellen érvelni tudnánk, hiszen egyrészt a fogyasztóknak jogában áll, hogy tudják, hogy mit tesznek, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy egy-két előnyös aspektus alapján élelmiszereket adjanak el nekik, hiszen egy termékben előfordulhat, hogy vannak pozitív szempontú összetevők, hát ne lehessen csak erre hivatkozva eladni az élelmiszert, hogy úgy, hogy ne, ne beszéljünk arról, hogy milyen káros anyagokat tartalmaz ez az élelmiszer, mondjuk zsírokat. További kérdések, ugye a GMO-k Kérd kérdés kapcsán itt Bové úr képviselő által és szeretnék hozzászólni. Illetve nem, a más kérdésekhez is hozzászólnék például az amfora eh, burgonyáról. Nos, az amfora burgonyánál a helyzet úgy áll, hogy a burgonya ugye nem eh, termel pollent, és ilyen módon az amfora burgonya nem fogja megfertőzni Eh, azon eh, burgonya fajtákat, amelyeket esetleg eh, a amfora földek mellett, amelyeken természetesen nem amfora nő, hanem amfora burgonya nő, tehát az amfora földek mellett nem fertőzik meg a más burgonya fajtákat. Ugyanakkor más területeken figyelembe kell venni a tudományos alapon meghozott döntés során a biztonsági szempontokat. Mondom, a krumplinál ez nem probléma, de más területeken igenis probléma lehet a pollen. Polson asszony. Az antibiotikumok iránti irányában vadó rezisztenciáról beszélt. Egyet kell, hogy értsek. Azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet az excesszív és válogatás nélküli antibiotikum használat ellen fellépni. Egész egyszerűen, amikor öm, differenciálatlanul oltják be antibiotikumokkal az állatokat, csak azért, hogy megelőzzenek egy esetleges fertőzést, ez pedig nagyon nagy problémákat okoz ezen a területen, a rezisztencia területén. Marha import, főleg Brazíliából Rövid ideje vagyok hivatalban, de azóta ettől hangos a hivatal minden folyó, folyosója és a szolgálatok. Nos, a szolgálataim arról tájékoztatnak, hogy nagyon nagy figyelemmel követjük nyomon az élelmiszeripari termékek Európába való importját, biztosítandó, hogy ez biztonságos legyen. Vágóhidakról, olyan vágóhidakról, gyárakból, vagy farmokról lehet csak importálni, amelyeket a mi állatorvosi hatóságunk is ellenőrzött. Brazíliából például 10, Brazíliában 10 ezer olyan egység van, amelyből, amelyből Európába exportálták, és ebből ma már csak 1936, ha jól emlékszem, exportál Európába. Persze, Hallottam, amit mondtak a Mercosurral való tárgyalások újraindításáról, és biztosíthatom önöket, hogy ezt a kérdést mind a fogyasztók védelme, mind az élelmiszer biztonság, mind a mezőgazdaságban élő emberek közösségének szempontjainak érvényesítésével fogom képviselni. Még egy észrevételt szeretnék tenni. Európa ragaszkodik ahhoz, hogy az importok minősége és norm standardjai olyan jók, legalább olyan jók legyenek, mint amely normákat a saját termelőinkre rovunk, vetünk ki, várunk el tőlük. Nem csökkentjük az importokkal szemben támasztott elvárásokat, minőségi elvárásokat, csak azért, hogy a harmadik államok exportőrjeit boldoggá tegyük. Természetesen nem lehetnek azonosak az elvárások, már csak azért sem, mert biztosítanunk kell azt is, hogy ne csak az vége termékeket, hanem az állattartást is védjük, ezért tehát elvárásainknak figyelembe kell vennünk nem csak az, él, az asztalra kerülő élelmiszer minőségét, hanem az iparág, a mezőgazdasági ágazat jövőjét, fenntarthatóságát. BSE. Természetesen a BSE kérdést áttekintjük, és enyhíteni fogunk a rezsimen. a ma érvényes szabályokon enyhíteni fogunk. Nem tudok most véglegeset mondani az enyhítés szintjéről, fokáról, de mint hogy a BSE kérdést sikerült ellenőrzés alá vonni, és a múltban el, megtett intézkedések célra vezetők voltak, ezért úgy hiszem, hogy egyes feltételek szigorán enyhíteni tudunk, anélkül, hogy eh, veszélyeztetnénk a minőséget, és higgyék el nekem, hogy nincs, amit kevésbé szeretnénk, mint hogy a krízis újra felüsse fejét. Remélem, hogy minden kérdésre sikerült válaszolnom. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Természetesen lesz még alkalma arra, hogy újra ö, magához ragadja a szólás jogát. Köszönöm már most és azt, mindazt, amit elmondott nekünk az állatok jólétéről, elmondta, hogy nagy cél az európai intézmények számára és a versenyképesség szempontjából is. A GMO-kkal kapcsolatban ön is tudja, hogy különböző érzékenységi és elkötelezettségi oldalt képviselünk mi itt a parlamentben. A tudományt kell tehát segítségül hívnunk, annak érdekében, hogy felvilágosult módon tudjunk dönteni. Köszönöm a vitában, ha a felszólalási időt tiszteletben tartják. De szúr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Dali biztos úr, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen gyorsan megjelent itt a mezőgazdasági bizottság előtt, és válaszol a kérdéseinkre. Én a, a frakcióm mezőgazdasággal kapcsolatos koordinátorként azt kívánom, hogy a jövőben megfelelően működjünk együtt. A környezetvédelem mindig akkor a leghatékonyabb, hogyha együtt működünk a különböző gazdákkal, az erdészet, a mezőgazdaság területén. Egy példa, én a német parlamentben látogattam, és egy német gazda önkéntesen egy szélvédő sövényt telepített, és aztán azt mondták neki, hogy a növényvédelem miatt 15 méteres biztonsági távolságot kell tartani, és ezt aztán azt eredményezte, hogy el kellett távolítani a sövényt, és akkor így a növényvédelmi biztonsági sávot biztosítani tudtad. De most tíz évvel később egy kiváló sövény állna, hogyha ez a biztonsági távolsági szabályozás nem lett volna. Úgy gondolom, jó lenne, hogyha mindig együttműködnénk a célok elérésének érdekében ami az új védelmi területek kijelölését illeti. Úgy gondolom, hogyha ma a gazdák, az erdészek olyan kiválóan, az Európai Uniós szabályoknak is olyan kiválóan rendben tartották a földjeiket, de most azt mondjuk, hogy védelmi területén nyilvánítjuk ezeket, akkor, akkor azt is el kell ismernünk, hogy ez az ökológiai kiváló ö, minőség még az Európai Uniós szabályok betartása nélkül jött létre. Aztán az importok területén, különösen az élelmiszerek esetében be kell tartatni az európai szabályokat. Minden alkalommal bosszankodok, hogyha megállapítom, hogy az európai gazdáknak rengeteg szabályt kell betartaniuk, és aztán közben pedig olyan élelmiszereket importálunk Európába, amelyek messze nem tesznek elege ezeknek a mezőgazdasági, környezetvédelmi és egyéb szabályoknak. És ami pedig az állatszállításokra vonatkozó további szabályokat illeti, úgy gondolom, hogy mielőtt erre rátérne, jó lenne Tájföldet, Argentinát, Ausztrált és más országokat keressen fel, és majd, hogyha visszatér, akkor megvitathatnánk a tapasztalatait az állatok szállítása területén ezekben az országokban, mert én úgy gondolom, hogy ezekben az országokban is minimális szabályokat kellene bevezetni. És végül egy utolsó megjegyzés, amely nagyon fontos az én régiómban, Bajorországban, Bajorországban nagyon sok kis tó van, ahol halakat, pontyokat tenyésztenek, és óriási problémával küzdködnek, mondjuk jön egy óriási madár, és felzabálja az összes halat a tóból, és legutóbb úgy döntöttünk nagy többséggel a parlamentben, hogy az ön fő igazgatóságától egy irányítási tervet nyújtunk be, és ma beszéltem egy ilyen gazdával, egy tavakkal ta, ö, rendelkező gazdával, és a több ezer halálból már csak 500 hal maradt, és azt mondta, hogy ha nem találunk megoldást erre a problémára, akkor nem lesz hajlandó újra halat tenyészteni a tavalyban. És pontosan ezek a kis tavak óriási jelentősége bírnak a környezetvédelem tekintetében ebben a régióban. Valóban tenni kell valamiért. Több mint egy millió ilyen gazda van, kormorán van Európában, és több ezer halat esznek, és ugye védelem alá helyeztük ezeket a madarakat, ez helyes is volt, de most valami más megoldást kell találnunk erre a problémára, a környezetvédelem érdekében is, éppen ezért ehhez kérném a támogatását. Köszönöm. Martin Osling c'è la parola, prego. Martin Osling a szó, és Harkin asszony a fogyasztóvédelmi biztostól szeretném kérdezni, nem szeretném az amforával kapcsolatos vitát lezárni, mert úgy gondolom a válaszai nem voltak teljesen kielégítőek. Azt mondják, hogy nincsen koexisztencia probléma a burgonya esetében. Én voltam egy olyan helyen, ahol amfora burgonyát termesztenek és azt mondták, hogy 13-14 gumó marad a földekben, még a zaratás vagy a betakarítás után is, és problémát jelent. Észak-Németországból Csehországba szállítják, és Csehországba dolgozzák fel ezt a burgonyát. És hát ez a negyedik legfontosabb ö, élelmiszer, az emberi táplálkozás negyedik legfontosabb összetevője. És ugye az azáltal a vitát az engedélyezésről, és azt gondolom, hogy hogy például az antibiotikum marker gének szempontját nem vette figyelembe. Úgy gondolom, hogy ebben a döntésben ez nem játszott szerepet, 12 éve nem foglalkoznak ezzel, és nem egészen világos számukra, hogy fogyasztóvédelemmel foglalkozó biztosként miért nem veszi figyelembe a fogyasztóvédelem szempontjait ugye mindig azt mondja ön, hogy az előnyeket és hátrányokat is meg kell vizsgálni a gémmódosítás esetében, de hát itt vannak, eh, van érzelmi megközelítések, és hát az pedig hát tudományosan indokolt ö, eh, fenntartások is vannak. Mindig azt mondják, hogy érzelmek, érzelmi alapon utasítják el a GMO-kat, de vannak tudományos ö, eh, bizonyítékok is. Lenne még egy kérdésem a vetőmagokkal kapcsolatban. Ugye van ez erre vonatkozó eh, zéró tolerancia szabályozás. Továbbra is gondoskodni fog arról, hogy a vetőmagok mentesek legyenek a génmódosítástól, hiszen a vetőmag különös jelentőséggel bír. És aztán még egy kérdés a klónozással kapcsolatban, eh, majd egy másik eh, bizottságban a, ugye az új élelmiszerekre vonatkozó szabályozás mellett fog kardoskodni, és azt mondta, hogy meg fogja várni a tanulmány elkészítését, amely erre vonatkozik, és utána hoz döntést de most a parlamenttel ellenkezőleg kíván az új jellemeszekről dönteni, hiszen a parlament klónozás ellen lép föl. Mi először is import tilalmat szeretnénk bevezetni, és utána törvényi szabályozást, méghozzá együttdöntési eljárás keretében szeretnénk. És ö, nem tudom, ezt miért utasítja el? miért akarja a klónozást az új élelmiszerekre vonatkozó szabályozás keretében engedélyezni? Eh, ez lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Árkén asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a biztosnak, hogy eljött hozzánk. Két kérdésem lenne. Először is szeretném megkérdezni a, a GMO-k alacsony jelenlétéről a, a különböző termékekben. Tudják, hogy az Európai Unió a globális piacoktól függ, és a importtól függ a szója bab, ugye elsősorban e genetikailag módosított, ugye arról beszélt, hogy a tilalom semmit, sem, semmiféle előnyel nem járna, de hát ez jelenleg a helyzet, egyre több figyelmeztető jel van. A génmódosított termények termesztéséről most már egyre gyakorlati kérdéssé válik, szeretném tudni, hogy mit szeretne tenni ennek érdekében. A másik pont, nagyon sok felszólaló már beszélt erről, nagyon rövid leszek, de szeretnék én is ehhez hozzászólni. Ugye, ugye a gazdák költségének értékelésére beszélt még hozzá, hogy a holisztikus megközelítést kíván alkalmazni hallottuk az élelmiszerbiztonsági lánc jobb működésére vonatkozó javaslat, erről lesz meghallgatás ugye a bizottsági dokumentumok azt mutatja, 95 és 2005 között nagyon nagy hozzáadott értékkel bírt az élelmiszer láncban a mezőgazdaság, az árak egyedül itt csökkentek. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság és a környezetvédelem között nagyon szoros együttműködés legyen a szakbizottságok között, és sokszor külön foglalkoznak az egyes problémákkal a gazdák költségével, és nem holisztikusan közelítjük ezt meg. Köszönöm. Ja, nem majd Glattenberg kollégánk. Glattenberg Béla kollégánk. <laughs> Äh, köszönöm szépen, elnök köszönöm éppen biztos úr, hogy ilyen korán ellátogatott a szakbizottságunkban, nagyon fontos témák, amelyekről beszélt, és nagyon jó lenne, hogyha összekapcsolnánk az különböző erőforrásokat. Lenne néhány megjegyzésem, az egyik az antibiotikumokra vonatkozik, egy kicsit irritált, talán tolmácsásiba is volt. Tehát az antibiotikumok alkalmazása, mint ö, növekedés serkentő szer, ez, ez tilos, hogy az antibiotikumokat csak és e, egyedi esetekben, egyedi állatok esetében, betegségek esetében alkalmazandók, és a fogyasztót azonban nagyon könnyű elbizonytalanítani, tehát hogyha vannak szabálytalanságok az Európai Unióban, akkor ezeket konkrétan meg kell nevezni, és legalábbis Németországban, az én régiómban a gazdák nem alkalmaznak, hogy alig-alig alkalmaznak antibiotikumot, nem pedig a növekedés serkentésre, hanem esetleg betegségek esetében egy-egy állat esetében. Nagyon örültem, hogy azt mondta, hogy élen szeretnénk járni az állatjólét, a növényvédelem eh, területén, de az lenne fontos, hogy az importok esetében ugyanazok a szabályok és törvények ö, legyenek betartandók. Én az ön oldalán állok a törvényalkotás tekintetében, és a, a, úgy gondolom, hogy amikor valaki importált élelmiszert ez, akkor biztosítani kell, hogy ez ugyanolyan feltéleknek tegyen eleget, mint hogyha az Európai Unión belül termelték, vagy ö, ö, állították volna elő valószínűleg nem optimálisan döntéseket hozott, különösen ami az állatok szállítását és az állat egészségügyet illeti. Németországban nagyon sok kis mészászék van, ahol maguk vághatták le az állatokat, és nagyon magasak a követelmények, így most már csak nagy vágóhidak tudják az Európai Uniós feltételeket teljesíteni, és ez azt is jelenti, hogy az állatokat tovább, messzebb kell szállítani. Tehát jó lenne, hogyha ezeket az ellenérdekeket is megvizsgálná. Én gazdaként bosszankodom amiatt, hogy az orrom előtt van a hús, száz méterre tőlem, és a saját állataimat mégis 50 kilométerre, vagy még messzebbre kell vinnem, hogy levághassam. Tehát jó lenne, hogyha itt kompromisszumokat tudnánk kötni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Prego. Poi c'è l'onorevole Danellis. Köszönöm, Danelis úr. Köszönöm. Biztos úr, a, abban a kérdésben, amit most említenék önnek, írtam egy levelet is, de szeretném itt mindenki a bizottság előtt is fölhívni erre az ügyre a figyelmét. Egy nagyon súlyos problémáról van szó, arról, hogy a magyar hatóságok az elmúlt időszakban számos olyan közelkeletről és Észak-Afrikából származó zöldség, gyümölcs terméket találtak Magyarországon, amelyek rendkívül nagy mértékben növényvédőszer maradványokat tartalmaznak. Volt olyan eset, amikor 30-szor a határérték feletti növényvédőszer maradványt találtak a magyar hatóságok. Volt olyan eset, amikor a magyar hatóságok olyan vegyszermaradványokat találtak importált zöldség, gyümölcs termékekben, amelyek az Európai Unióban betiltásra kerültek, és ami még súlyosabb, találtak olyan növényvédőszer maradványokat is, amelyek nemzetközileg a Stockholmi konvenció által is be vannak tiltva, és az importáló ország Marokkó is csatlakozott ehhez, mert ezek a növényvédőszerek a legkisebb szermaradvány mennyiség előfordulása esetén is súlyosan rákkeltőek súlyos aggodalomra ad okot, hogy ismétlődően fordulnak elő ezek az esetek, sőt, mi több, egyre gyakrabban. Az elmúlt hónapban 12 ilyen eset fordult elő csak Magyarországon. E, úgy tűnik számomra, hogy egyes észak-afrikai közel-keleti országok, különösképpen Marokkó, e, nem rendelkezik olyan kontrollmechanizmussal, nem rendelkezik olyan jogszabályi háttérrel, jogi szabályozási háttérrel, ami biztosítaná, hogy megfelelő minőségben, megfelelő biztonsággal tudjanak élelmiszereket előállítani. Ezért azt kérem öntől, hogy a 178 per 200-as tanácsi rendelet 53. szakasza alapján az inkriminált termékeknek az importját függessze fel. Erre volt már példa, amikor a kínai mézimportját függesztette föl az Európai Bizottság mindaddig, míg a kínaiak nem voltak képesek olyan jogszabályi háttért teremteni és olyan ellenőrzési háttért teremteni, ami a termék megfelelő biztonsági feltételeit szavatolta volna. Szerintem erre az intézkedésre most Észak-Afrika és közel-kelet egyes országai és egyes termékei esetében szükség lenne. Azt kérem ezen túlmenően öntől, hogy az ön hatáskörébe tartozó hivatalokat utasítsa arra, hogy végezzenek egy olyan méreható vizsgálatot, ami az egész kérdéskört föltári, föltárja, és működjenek együtt ezekkel az országokkal annak elősegítése érdekében, hogy ezek az országok megfelelő kontrollmechanizmusokat és jogszabályi háttért legyenek képesek teremteni az, az európai fogyasztók biztonságának érdekében. Köszönöm szépen. Grazie. E adesso darei la parola a Stefan Le... Nagyon szépen köszönöm. Most Stefan Löfoll Két rövid megjegyzésem a génmódosított szervekkel, szervezetekkel kapcsolatban. Nem lehet a jelenlegi státuszkvót megtartani. Szükség van egy olyan vita megszervezésére, amely a feltételeket és a módszereket meghatározza, melyen keresztül a, hely, a kérdést végül is meg lehet oldani. Kérem, hogy a szakbizottság elnökével és a Kutatási Szakbizottság elnökével is vegyük fel a kapcsolatot, egy eszmecserét, egy vitát folytassunk le, demokratikusan tegyük fel a kérdést a génmódosított szervezetekről, a biotechnológiai kérdésről is. Ez nagyon fontos, nem lehet, hogy folyamatosan a labdát egyik oldalról a másikra dobáljuk át, senki nem igazán akarja magához ragadni a döntés felelősségét. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban tudjuk, tudjuk, hogy az ipar komoly ö, nyomást gyakorol Európában és az USA-ban. A Monsanto a burgonyával kapcsolatban nagyon jól tudjuk, hogy melyik ö, ipari képviselők ö, nyomása alatt ö, ö, van ez a helyzet. Úgyhogy azt javaslom, hogy a parlament és a bizottság szintjén végre egy vitát szervezzünk meg, amelyen keresztül döntést tudunk hozni. Dönteni tudunk arról, hogy a génmódosított szervekkel kapcsolatban mi mellett is döntünk, vagy ö, e, elfogadjuk, vagy ö, visszautasítjuk a kérdést. Itt egyik részt ö, természetesen nyomást gyakorolnak ránk az iparképviselők, másrészt pedig legitim módon vannak ellenállások. Úgyhogy az Agri szakbizottság elnöket felkérem arra, hogy a többi szakbizottsággal vegye fel a kapcsolatot, és egy vitát, közös vitát szervezzünk meg. Ez az egyik gondolom. A másik pedig a nemzetközi kereskedelem megszervezésével kapcsolatban nem lehet azt mondanunk, hogy persze a saját szabályainkat ráerőltetjük másokra, ez így nem működik. A legutóbbi bilaterális megállapodások szintjén teljes mértékben homály fedi azon kérdéseket, amelyek az állati jólétre vonatkoznak, vagy a környezetvédelemre vonatkoznak. Azt javaslom, hogy a bizottság egy olyan marok marokkói ö, ö, megállapodás 20. cikkét alkalmazzák, amelyel kapcsolatban a VTU tárgyalásokban megfelelő módon lehet világos iránymutatásokon keresztül elindulni, szabályozási megfontolásokon keresztül a szabályokról, közös szabályokról beszélünk, de hát azt nem mondhatjuk, hogy igen, alkalmazzuk, végrehajtjuk a szabályokat, az EU-s szabályokat külföldön, de ez nem így van. Ezen szabályok ugyanis nem viszonyossági alapon, viszonyossági alapon kerülnek alkalmazásra. A WTO-nak kell felelősen fellépnie, és igen és az Európai Bizottságnak világos axist kell a nem kereskedelmi szabályok esetében, a szociális és környezeti szabályok esetében alkalmaztatni. Köszönöm, Stefán! hozzá fűzném én is, hogy magam is azt gondolom, hogy mindenképpen világosan kell erről szólnunk, Danielis kollégánk a szó. Επανέλθω στην πρόσφατη πολυζητημένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει την szépen, elnök A GMO termékek természetesen megengedése, engedélyezése az Európai Unió területén. Úgy gondolom, hogy ez nem igazán átlátható, és ez a döntés nagyon ellentmondásos. Nem szeretném most azt elmondani, hogy miért érvelek a GMO-k ellen, a termesztésük ellen, hanem szeretnék két pontra koncentrálni először is a biodiverzitásra a gyakorolt negatív hatása, ugyan, és emellett pedig a címkézése azoknak a termékeknek, amely GMO-kat tartalmaznak. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak meg kell erősíteni azt, hogy prioritásként kezeli a biodiverzitás fenntartását és megőrzését, és a biogazdálkodást továbbra is támogatja a, az élelmiszer biztonság biztosításának érdekében. Úgy gondolom, hogy ez most jó lehetőség arra, hogy, hogy, hogy az élelmiztonság magas szintjét biztosítsuk, és a költségeket csökkentsük, és a biodiverzitást megvédjük. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak tisztáznia kell, hogy pontosan milyen kritériumokat határoz meg a minőségpolitikájában az élelmiszerek részére. Itt az emberi egészséget végjük, vagy pedig a kereskedelmi érdekeket. Hogyha az egészség ügy, a fogyasztóvédelem élvez prioritást, akkor a kritériumok között annak is szerepelnie kell, hogy a fogyasztónak legyen joga, hogy dönthessen maga arról, hogy az egészségét eh, garantálja egy adott termék, vagy pedig veszélyezteti azt. Úgy gondolom, hogy a címkezésük politikát is módosítani kellene az élelmiszer és mezőgazdasági termékek esetében. Köszönöm szépen. Nikolson úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány hozzászólás és egy kérdés. Nagyon jó felvetése volt önnek, biztos, amikor is a bürokráciáról beszélt. Nem lenne jó ötlet, hogy amikor egy-egy újabb szabályozásról döntünk, vagy amikor kivonunk egy okafogyottá vált, vagy akkor kivonnánk egy okafogyottá vált szabályozás, hiszen, hiszen nagyon sok nehézséget okoz az, hogy igazoljuk azt, hogy milyen szabályokat hozzunk, hiszen nagyon sokszor az irányelvek végrehajtása másképpen valósul meg az egyes tagállamokban, és nagyon fontos a nyomon követése annak, hogy megfelelően végrehajtják ezeket az irányelveket a különböző tagállamokban. Nagy érdeklődéssel figyel, a, az 1936 engedélyezett brazil ö, ö, gazdaságra vonatkozóan, tehát hogy ők exportálhatnak az Európai Unióba. Az ön ideje, hivatali ideje előtt, biztos úr, évekkel ezelőtt több hivatalnak is jött a szakbizottságba, és ö, több ezer megfelelő gazdaságról beszélt, és azért vagyunk egy kicsit szkeptikusok, hiszen a történelem mást mutatott. Egyetértek a GMO-val kapcsolatos felvetésével. Úgy gondolom, hogy a tudományra kell támaszkodnunk, és az Egyesült Államokkal érdemes együtt működni, hiszen ők nagyon jó stratégiai megközelítést alkalmaznak. És aztán rátérnék a kérdésemre is, biztosul. 2012 és sajnos az a képviselő úr nincs itt, aki, aki ezzel foglalkozik. Ugye a 2012-es tilalom megszűnik, az ipar jelenleg szerkezetátalakításon megy át, és nagyon sok baromfi tenyészet több ezer fontot és eurót költ arra, hogy a szerkezetváltás megvalósítsa. Éppen ezért biztosnak kell lennünk abban, és szeretném, hogyha nem világos lenne, hogy 2012-ben nem fog mentességet adni, hanem kitartunk a tilalom mellett, mert úgy gondolom, ez nagyon fontos a befektetések számára, tehát nem szeretnék semmiféle eh, enyhítést, mentességet ezzel kapcsolatban szeretném azt is elmondani, hogy meg kell vizsgálnunk a, azt lehetőséget, hogy talán nem leszünk képesek arra, hogy a fogyasztókat el, megfelelően ellássuk majd 2012-ben, és úgy gondolom, hogy ezzel is szembe kell néznünk, és ugyanakkor szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden jót kívánjak önnek biztosi munkájához. Köszönöm. Niculescu, la parola. Köszönöm, Niculescu képviselő. Domnule comisar, Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm biztos úr, teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy milyen fontos az innováció és a tudomány előrehaladása az agráriumban. Ugyanakkor mindent meg kell fontolnunk, ami a, a különböző ilyen innovatív termékek alkalmazását illeti. A génmódosított szervezetekkel kapcsolatban hallottuk a különböző véleményeket. Egy gombaölőszerről, imagyamról szeretnék beszélni. Ennek a gombaölőszernek a betiltására szóló három éves kérdésről van szó, ugyanis nem betiltották, hanem engedélyezték Európában az EFSA tette ezt így. Nem kérdőjelezem én meg most ennek a gombaülő szernek a használatát, hanem arról kérdeznék, hogy igazából független kutatók nem ellenőrizték azt, hogy hogyan működik ez a termék, és úgy engedélyezték igazából ezt a gombaölőszert, hogy nem, nem tanulmányozták a használatát a szernek. Ami az állatszok szállítását illeti, létezik egy meglévő rendelet, ami az orosz országi hús exportot illeti, a szabályozási keret betartása egyelőre nem működik az Orosz Föderáció úgy tesz, mintha az európai szabályozást tiszteletben tartaná, de nem teszi. Ami az élelmiszer biztonság magas színvonalú normáit illeti, az új és a régi tagállamokban a szabályozás e, azonos. Viszont a keleti kis országokban, új országokban az a támogatások, az EU-s támogatások szintje sokkal alacsonyabb. Úgyhogy valahol a méltányosság és az egyenlőség nem valósul meg. Persze nem az tárcájáról van csak szó, de mégis van erről véleménye. Ami pedig a jelenlegi ellenőrzést illeti, a Moldáv köztársaságban a bárány export Eur- Európai Uniós ö, ö, kérdéséről. Orvai képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Teljes mértékben osztom magyar képviselőtársam felháborodását amiatt, hogy Magyarországra tömegesen kerül egészségre ártalmas élelmiszer. Amiben vitatkozom Gladfeddel úrral, az két dolog. Az egyik az hogy egyáltalán nem kizárólag arab országokból kerül ilyen élelmiszer magyarországra más európai unión kvüli országokból is tömegesen érkezik ilyen mérgezett élelmiszer illetőleg európai unión belüli országokból is sőt az európai unióban bejegyzett hipermarketláncok tömegesen árulnak hoznak forgalomba egészségre ártalmas élelmiszereket magyarországon. biztos úr részére munkatársaim segtségével össze fogok álltani egy tájékoztatót arról hogy az elmúlt években magyarországon magyarországon milyen látványos nagy méretű botrányos lelepleződések voltak e vonatkozásban tehát az egészségre nagymértékben ártalmas élelmiszerek árustásával forgalomba hozatalával kapcsolatosan korántsem e, kizárólag arab országokból érkező árukról van tehát szó. a másik dolog amelyben vitatkozom hogy gladfeder úr azt sugallja minthogyha magyarországot illetőleg más európai uniós tagállamot kizárólag az európai unió tudna megvédeni az e fajta egészségre ártalmas e, e, élelmiszerektől. tudomásom szerint ez egyáltalán nem gy van a tagállam is jogosult sőt köteles hatósági tevékenységgel ellenőrizni illetőleg megakadályozni az ilyen élelmiszereknek a fogyasztókhoz jutását legyen az népegészségügyi fogyasztóvédelmi állatorvosi vagy más hatósági tevékenység e vonatkozásban kérek egy pontos precz szakszerű tájékoztatást biztos úrtól hogy a magyar emberek is pontosan tudják hogy hogy oszlanak meg itt a hatáskörök és a felelősségek. magyarországon új kormány van nagyon bzom benne hogy ellentétben az előző kormánnyal ez a kormány komoly felelősséget fog érezni a piacvédelemért az egészségvédelemért azért hogy egészségre ártalmas élelmiszer magyarországra ne kerülhessen jöhessen be semmilyen más országból. Köszönöm szépen. Ok, chiudiamo con l'onorevole Simanski per un minuto. Il commissario ci deve lasciare. Simanski képviselő kap múlt szót egy percben, és utána pedig eh, a biztos úr kap szót, hogy válaszoljon, parancsoljon. Moje, <clears throat> moje pytanie zadaję w imieniu grupy posłów eh, EKR. Köszönöm szépen. Az ECR frakció nevében vetek fel egy kérdést, amelyet már feltettek, és amelyre biztos válaszolt, de nem kielégítő módon. A MON 1 8 10-es um, kukorica fajtáról van szó, ezt engedélyezték az EU-ban, de hat ország a MON 18-10-es kukorica termelését megakadályozza. Nos, Magyarországon és Ausztriában a MON 1810-es toxicitására hivatkozva tiltották be ennek a kukoricafajtának a termelését. Kérdezem, hogy csak Ausztriában és Magyarországon veszélyezteti ez a fehérje az állampolgárokat, vagy esetleg mind a maradék 25 országban is. A bizottság azt válaszolta megkeresésünkre, hogy figyelembe veszi annak a lehetőségét, hogy a döntéseket a tagállamok hozzák meg. Új kérdésem van tehát. Mennyiben változtatja meg a bizottság eljárásait, és mennyiben teszi lehetővé, hogy a tagállamok maguk dönthessenek arról, hogy milyen GMO-kat ültetnek és termelnek, vagy nem. Köszönöm szépen, biztos úr, öné a szó, azt hiszem, hogy egy sor kérdést föltettek önnek. Köszönöm szépen, hogy eh, itt van, és hogy részt vesz, eh, és kitart ebben a nagyon izgalmas vitában. Biztos úr, köszönöm szépen. Nagyon nagyra értékelem ezeket a kommentárokat, észrevételeket, hiszen a véleménycsere minnyájunkat segít abban, hogy a legjobban végezzük a munkánkat, jelesül szolgáljuk az embereket. Hiszen meg vagyok róla győződve, hogy nem másról, mint az emberek szolgálatáról van szó. Ezért nagyon érdekes volt itt lennem, és meghallgatnom a legkülönfélebb álláspontokat és véleményeket, melyeket köszönök. Még egyszer mondom, kezdjük a GMO-k kezelésével. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezen a területen, hogy e kérdést hogyan fogalmazzuk meg. Üdvözlöm azokat az észrevételeket, melyeknek lényege az volt, hogy objektív vitát kell lefolytatni az egész kérdésről. Nem lehet, hogy elragadjanak az érzelmek. Természetesen nem arról van szó, hogy az érveket mind leérzelmi érvezném, hanem arról van szó, hogy bizonyos érvek esetleg félrevezetőek. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a burgonya nagyon fontos élelmiszer. Hát rendben van, de az amforából soha nem lesz élelmiszer. Az, amforával, az amfora egy ipari keményítő előállítását szolgáló termék, amelynek segítségével megakadályozzuk, hogy sok fát kivágjanak a papírgyártáshoz. Az alfórának lényege ezt. Most akkor, hogyha most eh, valaki azzal érvel a médiumokban, hogy egy szép napon hasábburgonyává alakítják az amfórát, az nem mond igazat. Csúsztat. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a vitában objektíven járjunk el, és eh, visszavegyünk eh, <clears throat> a hang fekvésből higgadtabb, logikusabb, szakszerűbb vitát szeretnék lefolytatni. Egyébként ezt az egész bizottság nevében is mondhatom. Nagyra értékelem az Agri és az Envi szakbizottságok közötti vitát. Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni az Európai Parlament véleményét. Az Európai Parlament már korábban megnyilatkozott a kérdésben is, a bizottságra szabályokat írt elő a bizottság számára, az Európai Bizottság számára, amelyeket mi figyelembe veszünk. Tehát nem arról van szó, hogy valaki itt magát babérkoszorúval Cézára akarja koronázni, mint az igazság nagy bajnoka. Nem. A szabályokat a tanács és az Európai Parlament szabta az Európai Bizottságra, ezen szabályok alapján mi a GMO-k engedélyezése során szigorúan a tudományos bizonyítékokat vehetjük csak figyelembe. És nem bajnokoskodhatunk igazság. Természetesen célunk az, hogy pontosítsuk ezeket a szabályokat azért, hogy minden szempontot a legmesszebb menőkig figyelembe tudjunk venni a biodiverzitás, vagy a biológiai sokféleség, sokféleségről tett észrevételekhez nem szeretnék hozzászólni, nem vagyok én tudós, tehát a tudósok szakvéleményére kell, hogy hivatkozzam. A tények, a tények és a tények azok, amelyeket figyelembe kell venni, a GMO-k termeléséből származó, illetve a kutatásból származó tények alapján kell, hogy nyugodjanak a döntéseink. Ami a következő kérdést illeti, értem, hogy az állati takarmány fehérjére vonatkozó szabályozásaiban figyelembe kell vennünk azt is, hogy sok ilyen fehérje tartalmú, mondjuk szója terméket Európában nem is állítanak elő. Ez is felveti a GMO kérdését, hiszen nagyon rezisztensek vagyunk itt Európában. Nem annyira akarjuk ezeket beengedni. Összességében egy tervezetet készít elő a bizottság erről, tehát a fehérje tartalmú takarmány anyagok beszerzéséről, és itt az alacsony szintű jelenlét kérdését más szinten akarjuk majd értékelni, annak érdekében, hogy ne zavarjuk meg a Európai Unióban gazdálkodók takarmányjal való ellátását, hiszen ez jelentősen növelné az állattartás költségeit. A vetőmagok toleranciája tekintetében válaszom egyértelmű igen, igen, a nulla tolerancia politikáját folytatjuk a jövőben is. Importok ellenőrzése, erről is szó volt. Többen is említették ezt a kérdést. Megemlítem. Megismétlem. A tagállamok felelőssége az, hogy határaiket ellenőrizzék, azon közös normák alapján, amelyeket homogén módon Európa hozott létre. Az a tény, hogy ezen növények és zöldségeket Magyarországon felfedték, amelyekben magas peszticid, értek voltak, azt gondolom, hogy ez a tény az ellenőrzések um, hatásosságára utal, hiszen amint azonosították ezen termékeket, egész Európára kiterjedő következő intézkedéseket foganatosítanak, uh, azon termékek betiltása érdekében, amelyek betiltott peszticide maradványértékeket tartalmaznak, vagy egyáltalán az engedélyezetnél magasabb peszticid maradványértékeket tartalmaznak. Következő kérdés. A ketrecek betiltása. Megmondtam világosan a tanácsban is, és itt is megmondom, a derogációt nem fogjuk meghosszabbítani. Ez a bizottság egyértelmű álláspontja. Üdvözlöm azt az észrevételt, amely a tojás ellátás és tojás termelés biztonságáról szólt, mindent megteszünk ennek érdekében, és az önök szakbizottság előtt rövid időn belül, belátható időn belül beszállok, beszámolok a tojás termelés kérdéseiről. Ami pedig a fenyő fonálférget vagy fenyő, nem a tódát erről korábbi, a korábbi körben nem beszéltem. Nos, több millió eurót költöttünk arra, hogy a Portugáliában fejét fednyűtő nem a tódákat kiírtsuk, és folytatjuk az írtást, a nem a tódai írtást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és köszönöm, hogy ellátogatott ma hozzánk. Egy másik ülésünk eh, eh, miatt egy perc eh, szünetet tartunk most. Kérem, a szavazókártyájukat ne felejtsék el, mert a szünet után szavazni fogunk a komitológiai kérdésre. Egy percre felfüggesztem az ülést. Köszönöm.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 même euh, qu'elle qu est avec les cartes. Iniziamo. Yeah, yeah. Madame n'est pas là. Uh, Mrs. Luling is not here even. So no problem at all. Mrs. Luling is not here, so the vote should be easy. Ok, iniziamo. Modalità. Azt javaslom, hogy a hatos napi rendi pontunkra térjünk át, a bizottság végrehajtási hatáskörének a vonatkozó tagállami ellenőrzés. Arról van szó, hogy a eh, eh, Lisszaboni szerződés 291-es cikke értelmében a eh, komitológiáról átállunk a végrehajtási jogi aktusokra, és itt a végrehajtási hatáskörről van szó. A legutóbbi alkalommal már a bizottsági javaslatát megtárgyalták, tehát hogy egy automatikus átállás történne a régi komitológiáról, a Lisszaboni szerződés értelmében a 291-es cikk alapján a végrehajtási jogi aktusokra. Így valahol a parlamentet szinte kizárnák ezen fontos részből, azt gondolom, hogy eseti alapon kellene, hogy ez a fajta átállás megtörténhessen. Akkor, amikor a hmm, lehetőség van a másodlagos jogi aktusok végrehajtására, a parlamentnek lehetőséget kell biztosítani a fellépésre. A legutóbbi szakbizottsági ülésen megtárgyaltuk már, a támogatásukról biztosítottak a javaslattal kapcsolatban, ezt megköszönöm. Azt gondolom, hogy azonnal térjünk át a mm, szavazásra, mert a vita már lezajlott. Van-e esetleges egyet nem értés a teremben ezzel a javaslattal kapcsolatban. Módosítók vannak, igen. Siete tutti pronti per il voto? Allora abbiamo alcuni emendamenti rapidi. Intanto emendamento numero 1. Kezdjük tehát az egyes módosító indítvány vitájával és szavazással. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, nem. Közvetlenül szavazunk? Albert, tessék, Albert Desz kapszult, tessék, Albert Desz. Ja, hogy őt támogatod, aha. Igen, tehát akkor lássuk, ki van mellette, ki van mellette, emeljék fel a kezüket. Ki volt ellenem? Tartózkodás. Elfogadtuk egyhangulag. Hetes bekezdés. Ki támogatja? ki ellenzi. Egyhangulag elfogadtuk. Nyolcas cikk, ki támogatja, ki ellenzi, egyhangulag elfogadtuk. 9 töröltük, 9 szik, mégis a 9 szik kitámogatja. Ki ellenzi? Elfogadtuk. Egyhangulag. 20-as cikk kitámogatja. Jól mondom én? Respinto. Anche questo. Igen, elutasítottuk. Tehát a 11-es módosítóról van szó, kitámogatja. támogatja? Igen, egyhangulag elfogadtuk. Tehát bocsánat, a tízest ellenezte valaki? Nem. Tizenegyes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 12-es módosító. Mellettem. Ellenem ki tartózkodott. Elfogadtuk. 13-as. Mellette ellene kitartózkodott. 21 is módosító. Mellette. Ellene. Kitartózkodott. Egy tartózkodással elfogadtuk. 14-es módosító. Mellette. Ellenem. Tartózkodott. Elfogadtuk. 15-ös módosító. Mellettem. Ellenem. Tartózkodott. Elfogadtuk. 16. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Lássuk a kettes módosítót, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosító, mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító indítvány. Mellette, ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Ötös. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartoskodás. Elfogadtuk. Hatos. Mellettem. Ellenem. Tartoskodás. Basta, megvan. Most pedig az egészről szavazunk, az egész jelentésről ki támogatja, ki ellenzi? Senki sem ellenezte, nagyszerű. Ki tartózkodott? Nagyszerű. Azt mondjuk, hogy egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen minnyájuknak az együttműködést. Dománi. Akkor most a holnapi ö, ülésünkre készülünk, ami a hetes napi rendi pontot illeti, a költségvetési tervezett 2011-es költségvetési trilógusra való felkészülés és mandátum Megginesz asszony tollából. Múlt héten az Európai Bizottság a 2011-es költségvetés tervezetést közzétette, a vélemény előadója, Megginez asszony, jelentős munkát végzett annak érdekében, hogy a az agrár fejezettel kapcsolatos számokat elemezze, ő majd tájékoztatni fog minket a munkájáról. De még mielőtt megadnám neki a szót, Szeretném a mi szakbizottsági véleményünkkel kapcsolatos elfogadás ütemtervét is megosztani önökkel. A Költségvetési Szakbizottság a jelentést június másodikán fogja elfogadni, így igazából a hagyományos eljárása nem lesz elég időnk. McGuinness asszony majd a vélemény tervezetét angol nyelven fogja jövő héten kiosztani önöknek, mégpedig május 10-én. Úgyhogy a módosítók benyújtását május 18-áig tehetik meg, így aztán június 1-én a vélemény elfogadására sor kerülhet. Van rá esély, hogy a különböző nyelvi változatok elkészítésére nem lesz tehát mód. Összefoglalnám. Május 10-én kiöztjük a véleménytervezetet, a módosítók benyújtása május 18 dél, dele, vélemény elfogadása június 1 -e, Költségvetési Bizottsági jelentés elfogadása június 2-a, trilógus június 30 Megint az, hogy néhány szóban. Köszönöm szépen, elnök uh, úr, és köszönöm, hogy elmondta a vélemény határideit. A költségvetési biztos a pénzügyi krízisre való tekintettel áttekintette a költségvetést, és ebben teljesen igaza van a 2010-es költségvetés 132 milliárd és 130 milliárd a kifizetések. A megosztott költségvetések, a direkt piaci intézkedések és a többi intézkedés 44,7%-a a kifizetéseknek. Ez összesen 41,7%. A második címben a természetvédelmi és vidékfenntartási intézkedések itt 58 milliárd és a elkötelezettségek 59,5 millió, és a piaci intézkedések 44,7 milliárd, a, a kettes címben, a 2011-es 2-es címben 852 millió a marzs, és ez sokkal magasabb, mint a korábbi becslések alapján. Azért történhetett ez meg, mert az alacsonyabb piaci vonatkozású kiadások jelentkeztek, és ezért azt reméljük, hogy ez a jövőben is fennáll, különösen a tej ágazatban, ahol súlyos krízist éltünk meg, de nem lehetünk biztosak abban, hogy milyen irányba fejlődik a piac, tehát óvatosnak kell lenni. A 2011-es pénzügyi ö, végrehajtási felelősség kérdése megfogalmazódik, de ugyanakkor ha felmerült volna valamilyen öm, költési probléma, akkor ezt a bizottság jelezte volna számunkra. Csak jelzem a kollégák számára, hogy 2012-ben a Financial Discipline, a pénzügyi uh, disziplína kérdése elkerülhető lenne, figyelembe véve az agrárpiacok fejlődését. Fontos kiemelni, hiszen ez a jövő szempontjából releváns, hogy 2013-ra a bizottság azt mondta, hogy a pénzügyi disziplína elvét meg fogják követelni. A kérdés inkább az, hogy mennyit, de nem az, hogy megköveteli-e vagy nem. Tehát eh, a phasing megkezdődik az új tagállamokban is, eh, és ez azt jelenti, kedves kollégák, hogy a közvetlen kifizetések eh, csökkennek, ahol a moduláció működik, ezek a régi tagállamok, azért, hogy a marzsot 2013-ban be lehessen tartani, ez pedig egy olyan időszak lesz, amikor a kapreform is kezdetét veszi, tehát ezek az ügyek nagyon érzékenyek, és érintik a mi szakbizottságunk munkáját, és persze érintik a gazdálkodók életét is. Összességében tehát 42%-kal csökken a kapra való ráfordítás, és 2013 ban ez 40%-ra nőtt. Tehát a 2011-es költségvetés 1 milliárddal csökkenti a piaci intervenciókat, 300 millió eurót irányoz elő a tejágazatra, a parlament követelte ezt, és képviselőnk, képviselőtársaink nagyon aktívak voltak ebben. Hogyha figyelembe veszük a 2000 tízes költségvetést is összehasonlítjuk a 2011-el, azt mondhatjuk, hogy a piaci kiadások jelentősen csökkenni fognak, 7,4%-ról a kap teljes költségvetésére vetve 5,6%-ra fog visszaesni 2011-ben. De ez megfelel azon elvárásainknak és várakozásainknak, hogy a piacok és főleg a tejpiac sokkal jobb kondícióban állapotban lesz 2011-ben, mint idén, ugyanakkor nagyon óvatos lennék a tekintetben, hogy ez így lesz, és kíváncsi vagyok, hogy a bizottság hogy látja ezt a kérdést, hiszen senki sem jelezte elő az ár összeomlást, éppen ezért tehát nagyon óvatosnak kell lenni a 2011-es tartalékok tekintetében, amennyiben krízis jönne létre ebben az ágazatban, hiszen senki nem akarhatja, hogy olyan helyzettel nézünk szembe, mint amilyen a múltban hely, hely, szemben néztünk. éppen ezért megfelelő biztonsági hálókra van szükség azért, hogy ezeket a problémákat el tudjuk kerülni. A tejalap kérdéséről, hogy tisztázzam még ezt is, a 300 milliós költségvetési tételért kampányoltunk, de a bizottság ragaszkodik hozzá, hogy ez egy egyszeri támogatás, amelyel a tejágazatot támogatni akarják. A kollégákat informálni szeretném arról, hogy minden tagállamnak el kell mondani a bizottságnak, hogy hogyan költél ezt a pénzt. Két ország alokálta ezt a pénzt közvetlenül a termelőknek, ez idáig 12 milliót alokáltak a 300 millióból a tej gazdasági résztvevőinek, és természetesen ebben a kérdésben is várom az észrevételeiket, meglátásaikat. Fontos, hogy a tej alap állandó költségvetési tétellé alakulhasson, ami pedig az középidős áttekintést, a health checket, illetve a 2011-es költségvetést illeti, a egyes pillérből nem költöttek el minden pénzt, 486 millió euró ez, és a 68-as cikk lehetővé teszi, hogy ezeket a pénzeket speciális célokra használják fel különböző a tagállamokban, és a 2011-es költségvetésben mintegy 91%-át a decoupling alá vetik, amelyet a gazdálkodóknak juttatnak el. Ez idén 85%-os, tehát olyan irányba a decoupling kezdeményezésben haladunk előre. Ugyanakkor a Direct Aid Appropriation-ben um, növekedés uh, történik 638 um, millióra, az új tagállamok phasing inyével felel ez meg, ők 2013-ra kerülnek teljesen be uh, csatlakoztatásra, vagy a teljes phasing addigra történik meg. A 2011 es költségvetés a deprivált személyek uh, támogatására 18 milliót irányoz elő, és kedves kollégák, azt gondolom, hogy minden tagállam részt kell, hogy vegyen ebben a dologban. A gyümölcságazaton a 2011-es költségvetés növeli az allokációt. Jelenleg négy tagállam úgy döntött, hogy nem vesznek részt az ezen országokra alokált költségvetést a többi, tehát a résztvevő tagállamokban alokálták. A következő költségvetésben két tagállam döntött, úgy, hogy nem vesz részt a Fruit Scheme-ben, és az ő adókat, ő pénzüket realokálják azok számára, akik teljes egészben részt vesznek. A növényegészségügyi és állategészségügyi ráfordítások 437-ről 343-ra csökkennek. Azért Fontos itt erre a kérdésre figyelni, mert nem tudjuk, hogy mi történik a különböző növény vagy állat betegségek esetén, ha felütik ezek a fejüket. Ezen felül pedig egy átöratot juttottunk el a tagállamokhoz, amelyben a különböző pilot projektek finanszírozásáról van szó a mezőgazdasági területen, és a tejpiacok ár alakulásával foglalkozik az egyik, várom a kollégák észrevételeit. Mind a költségvetési kollégáknak és a bizottságnak is hálás volnék, hiszen nagyon szoros a határidő, hogy az elnökünk beszélt erről, nagyon kemény a munka, amelyet el kell végezni, nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos, hogy a szakbizottságunk nyomon kövesse nem csak a 2011-es költségvetést, hanem arra is figyeljünk, hogy mi történik a 2013-ig terjedő időszakban. Nagyon-nagyon nehéz időszak lett ez, lesz a költségvetési szempontból, és éppen ezért teljesen offénak képben kell lennünk, hogy mi történik. Itt fejezem be, és köszönöm az észrevételeket. Grazie, grazie onorevole McGuinness. Nagyon szépen köszönöm meg Ines asszonynak a prezentációt, teljes mértékben egyetértünk önnel. Valóban szükség van arra, hogy ellenőrzésre kerüljön folyamatosan a helyzet. Le úr, én is Gratulálni szeretnék Maggienes asszonynak a munkájához, kiváló munkát végez, és kiváló volt a prezentáció, és azért felhívnám a figyelmét eh, sürgősen a bizottságnak arra, hogy bizonyos marzsokat hallottunk a 2011-es költségvetésben, amely a piac irányítási alapból kerültek allokációra. Nos, hát hogyan történhet meg ez? A bizottság hogyan képes előre megtervezni egy ilyen pozitív alakulást az agrárpiacon? az elkövetkező évek szintjén. E, és hogyan lehet így a e, piac e, irányítási alapokból kivonni eszközöket előre? Megint ez asszony felkért minket megjegyzések tételére, én ezt a kérdést szeretném kiemelten kezeltetni. Nem lehet vék alá rejteni ezt a kérdést. Itt valós magyarázatot kérünk a bizottságtól, hogy miért von el ebből az alapból összegeket. Ha a piac továbbra is zsugorodik, akkor miből fogunk fellépni, hogyha szükséges lesz? Nem tudom például, ezt milyen összegből tudjuk majd a gabonapiacon megvalósítani. Strasbourgban feltettem már a bizottság képviselőjének a tejalapról is. A kérdést a 300 milliós euró, 300 támogatásról a bizottságot szeretném megkérdezni arról, hogy a tejalappal mi a helyzet. Megszavazunk alapokat, nem kis alapról van itt most szó, egy olyan ágazatnak szavazzuk meg az alapot, amelynek szüksége van rá, problémás ágazatról van szó, úgyhogy ki kell hangsúlyoznunk a tejalap kérdését is. Még egyszer, a piac irányítási alap allokációjának csökkentésével kapcsolatban veszélyes a helyzet. Arenz Garcia úr, tessék. a Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm megint az asszonynak, mondja Herenc Garcia asszony. Hát kemény munkát végzett, kevés a pénz az alapunkban, és bizony valahol nagyon gyorsan kell cselekednünk a gazdáknak. Egyre nehezebb a helyzete a VTO tárgyalások miatt is egyre válságosabb a helyzet, és bizony a határaink ellenőrzése is egyre nehézkesebbé válik. Itt az ideje annak, hogy a hangunkat hallassuk. A bizottság felé kötelezettségeket fogalmazunk meg, azt kívánjuk, hogy a közösségi védelem erősödjen meg a tej szektorban, tájékoztatási kampányokon keresztül az értékesítési pontokat, az egyesületeket, fogyasztói szervezeteket és gazdaszervezeteket meg kell célozni, a családanyákat, az iskolákat sem szabad elfelejtenünk. Annak érdekében, hogy a kísérleti projekteken keresztül fontos információkat juttassunk el a végfogyasztóhoz, hogy a végfogyasztó tudatosan tudjon választani a szupermarketben, milyen árkülönbséget különbségeket mi indokol. Az ilyen kísérleti projekteknek hála az jövőt tudjuk előkészíteni, és így a bizottság is megfelelő közösségi szintű kampányokat tud útjára bocsátani. Milyen különbségek vannak a biztonsági normák, minőségi szabványok, állatjóléti, környezetvédelmi elvárások között a tagállamok között. Egyrészt védenünk kell a közösségi, európai közösségi gazdákat, de másrészt a fogyasztókat is tájékoztatni kell, nagyobb szabadságot kell számukra biztosítanunk, hogy megfelelően tudatosan tudjanak döntéseket hozni létezni. Az átláthatóbb, demokratikusabb jellegű rendszer mellett kell tehát a voksunkat letennünk, és ennek hála ki tudjuk domborítani azt is, hogy milyen módon közösségi logókon keresztül segítjük elő a megfelelő tájékoztatást az EU-ban. Köszönöm. Nikolász Kór, majd Kápolas Santos úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm megint asszonynak az előadását. Köszönöm, hogy felvetette azt a azt a gondolatot is, hogy a kísérleti projekttel kapcsolatban konkrét javaslatokkal álljunk elő. Hát én ezt tenném most meg. Egy Erasmus típusú programra gondolok a fiatal gazdák számára. Valahol az ihletet a fiatal vállalkozóknak szóló Erasmus programból venném, és a fiatal gazdákat céloznám meg, akik éppen csak elindítják a tevékenységüket, és határokon átnyúló vállalkozásokat kívánnak megvalósítani. Michel Dantennel, Tabajdi úrral és, és Garcia asszonynal is egyeztettem, és írásos nyilatkozatot szeretnénk, hogy egy ilyen programot, egy ilyen projektet projektet indítsunk útjára. Jó lenne, ha ön is aláírne, önök is aláírnák ezt a nyilatkozatot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Luis, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Lemondok most már a szólás jogáról, mert a Löffol úrhoz csatlakoznék, teljes mértékben támogatom őt, és szeretném megerősíteni én is, hogy úgy gondolom, mint ő. A kilátások túlzottan derülátúak, nincs meg a megfelelő alapjuk, ez aggályos számomra. A bizottság részéről magyarázatot szeretnék kapni erre. Szekeriszki úr, majd a bizottság. Uló úr. Przeglądu budżetu Czy ten przegląd będzie? Czy... Nos, az a kérdés, hogy milyen fajta információkkal rendelkezünk az átalakuló helyzetről. Prima diamo la parola alla commissione. Köszönöm. Először azt javasolnám, hogy Bárkment asszonyt hallgassuk meg a bizottság részéről, majd Megénes asszonynak adjuk meg a szót. Signora Cristina. Cristina Borkman, asszony a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm McGinnis asszonynak a munkát. Úgy hiszem, hogy a múlt heti kis meghallgatás is segített tisztázni ezeket a kérdéseket. Mielőtt az észrevételeikre szeretnék válaszolni, jelzem, hogy ma mind a Kobunek, mind, tehát a Költségvetési Szakbizottságnak, mind az Agrénak eljutottuk a 2011-es agrárköltségvetés sarokszámait az parlament új költségvetési felhatalmazását figyelembe nem csak a sarokszámokat, hanem most már a teljes dokumentumot eljuttattuk a jelentéstevőnek és a szakbizottságnak, ahol a számokról és a mennyiségekről is pontosan beszámolunk, megmutatva, hogy hogy jutottunk erre a következtetésre. A legfontosabb önök számára valószínűleg a piaci várakozás, és az a kérdés, hogy miért el mutatott a bizottság számításában alacsonyabb számokat, mint a 2010-es évben. Nos, a bizottság által javasolt tejköltségvetés 840 millióval alacsonyabb, mint korábban. Összességében csak 104 millió szerepel a tejköltségvetésben, és ennek ebből 80% az iskolatej program. Hogyan mondhatja a bizottság azt, hogy megváltozott a helyzet? Nos, amikor a költségvetés tervezetet a bizottság elkészítette, a teljegazatban nem volt export visszatérítés, nem volt intervenció a közraktározás területén. Miközben tavaly meghosszabbítottuk az intervenciós periódust, és ez volt a bizottság várakozása. És biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság Mm, látja, hogy mennyire más a tejpiac idén, mint tavaly volt. Mit teszünk, hogy egy krízis üti fel a fejét? Nos, először létezik az Amending Letter for Agriculture, azaz tehát a bizottság a mezőgazdaság számára idén, októberében ezt az amending lettert, a módosító levelet megírja, és itt a minden piacon jelentkező jel- jelenségekre válaszolunk, akár a gabonapiacon jelentkező változásokra tudunk válaszolni. Itt állunk most. Másodszorban pedig a 719 milliós marzs áll fenn. Lehet, hogy ez a mending letter, tehát a költségvetést módosítását kérvényező levél benyújtása után ez a marzs kevesebb lesz, mint 719 millió, de mindenképpen van egy marzs, amely játékteret biztosít a költségvetésben. Néhány szót szólnék a tej alapról is. Igen, március 31-től kezdve két tagállam eh, tett eh, befizetést, de március 31-e volt az, amikor a tagállamoknak jeleznie kellett a bizottságnak, hogy hogyan járnak el. 6. hó 30 e lesz a fizetési, a befizetési határidő. Ebben az intézkedésben és természetesen nagy várakozással nézünk az április, május, júniusi befizetési összegek elébe, hiszen 300 millióval kell feltőkésíteni ezt az alapot. Minden tagállam, ezt McGinnis asszony is mondta, jelezte, hogy mit tesz a pénzzel, és az elkövetkező a múlt hónap, az e-hónap és a júniusi hónapban történnek a befizetések. Így állunk tehát a tej alappal illetve a piaci várakozással, a pilot projektek, a kísérleti projektek kérdéséhez most nem is akarnék hozzászólni. Köszönöm szépen. Nagyszerű, köszönöm szépen. I think I, I can be brief uh, following the... Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem, hogy rövidre foghatom magamat, de szeretném, hogy a bizottság uh, jelez, kövesse le a szakbizottság aggájait a piaci optimizmus tekintetében. Hogyha jól értem, akkor a valós marzs csak 400 milliót tesz ki, tehát látni kell, hogy kevesebb összeg áll rendelkezésre a krízis kezelésére. Köszönöm a bizottságnak, hogy tisztázta a tejalap kérdéseit és akkor június, tehát a határidő. És van itt egy kérdés, melyre talán nem most, hanem később kell megválaszolni. Választ adni, hát ez a következő, hogyha krízis van, akkor a gazdálkodóknak azonnal kell a támogatás, nem holnap után. Tehát ilyen eljárást kellene bevezetni. A kollégákat pedig arra kérem, hogy lehetőség szerint közvetlenül küldjenek egy e-mailt nekem, hogyha módosítási észrevételeik vannak. A, egyébként az Erasmus típusú programokból se volna célra vezető kivál, ki leválasztani a mezőgazdaságot. Köszönöm szépen tehát ezt a felvetést, ezt um, helyesnek tartom. Köszönöm a kollégák munkáját, nyitva állunk a pilotprojektek kapcsán tett észrevételek tekintetében, és hangsúlyozni szeretném, hogy a mezőgazdasági piacok fejlődésében uh, uh, várjuk, illetve a, a módosító levél, az MND letter eh, természetesen tudjuk, hogy leképezi a piacok változását októberben. Nagyon szépen köszönöm meg Ines asszonynak a hozzáfűzött szavakat, senki más nem kíván szót kérni, úgyhogy akkor ebbe az irányba indulunk el. Az utolsó pontunkra térnék rá a napi rendünkön. A bizottság tájékoztatója a komitológiáról a bioborra, biobor vonatkozásában. Pontosítással élnék. Ami a komitológiát illeti, az Európai Bizottság módosítást javasolt a 889-2008-as rendelet szintjén. Miért? Hogy megfelelő végrehajtási módozatokat javasoljon a 834 per 2007-es tanácsi rendelettel kapcsolatban a bioborok specifikus szabályozásában. Úgy tudtuk, hogy az Európai Bizottság a borral foglalkozó szabályozási bizottságban hozott döntésekről tájékoztatna minket. Ez a szabályozási bizottság április 26-án ült össze. A döntéshozatal viszont későbbre lett halasztva, úgyhogy majd a határozat tervezetről a tájékoztatást később kapjuk meg. Egy konkrét eset, ez most arra, hogy a parlament döntéshozatalában a komitológia fontos szerepet játszik. Köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy ellátogatott hozzánk, de hát valahol a tájékoztatást minden érzékeny kérdéssel kapcsolatban meg kell kapnunk. Érzékeny kérdésekre vonatkozik ugyanis a komitológia. Az Agri főigazgatóság részéről Üló úrnak adom meg a határozattal kapcsolatos tájékoztatással lehetőséget. Tessék, Üló úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ház! Ahogyan utaltam és rátájékoztatni szeretnék arról, hogy hogyan halad a munka, e, annak érdekében, hogy európai szabványt e, állapítsunk meg e, a bio szőlőből készült borok készítésére. Ez európai norma lenne, amely az agrár szektor biológiai megfontolásait is mindenképpen meghatározza. A kontextusba helyezném magát a szabályozást. Már elmondta az elnök úr, hogy a biogazdálkodással kapcsolatban a 834 per 2007-es tanácsi rendelet létezik. Ugyanakkor a bio-európai standard hiányos. A, a, a szőlőtermesztést lefedi, a szabályozás, a rendelet, viszont a bor készítésre még nem vonatkozik szabályozás. Tehát a szőlő, mint bioszőlő norma létezik, Viszont a bioborra még ez a szabvány nem létezik, csak azt mondhatjuk, hogy bor, amely bioszőlőből készült. Egyenlőre a kereskedelemben ez a megfogalmazás még csak az elfogadott. A cél megfogalmaztuk. Az a, a mm, bioagrárium 2004-es célkitűzése alapján, mely szerint olyan szabályokat határozunk meg, amelyen keresztül a biobor készítésre is szabályokat foganatosítunk. Tárgyalások eszmecsere került sor 2007-ben a tanácsban. Az Európai Bizottság neki látott a munkának először egy olyan kutatási projekt finanszírozásával, amely Our Wine név, névre hallgatott, három éves projektről volt szó, több tagállam vett részt, gyakorlati kísérletek végrehajtásában, több mint ezer farmon ö, került sor gyakorlati kísérletek kivitelezésére. Aztán pedig egy szövegtervezetet ö, vitatott meg 2009-ben, kilenc ülésen, az a bioagráriummal foglalkozó szabályozási bizottság. Az illetékes bizottság, a szabályozási bizottság ezen rendelet kidolgozására. Ezt követően 2010-ben az Európai Bizottság április elején elfogadott egy tervezetet, egy javaslatot, a bio borra vonatkozó javaslatot. A maga a tervezet, a javaslat az eddig hallottakra alapuló gondolatokra épül. Hogyan is szólnék erről? A, a a közös piacgazda, piacszervezéssel egyhangúan járunk el, nincsenek eltérések, derogációk. A 606-2009-es rendelet még mindig érvényben marad, de sematikusan azt mondhatnám, hogy a bióbora vonatkozó javaslatban bizonyos korlátozások, önológiai korlátozások szerepelnek, egyes önológiai gyakorlatok tiltásra kerülnek. Miért? Mert nem szabad a természetes jellegét az eredeti szőlőnek megváltoztatni. Másrészt pedig vannak olyan anyagokról szóló listák, amelyek körülbelül 40 termékre, 40 anyagra engedélyezést tesznek lehetővé. Jelenleg a bio gazdálkodással foglalkodó szabályozási bizottságban április 26-án egy ülésre került sor, egy új ülést pedig május 18-ára hívunk össze a szabályozó bizottsági ülésre, annak érdekében, hogy a szakbizottság véleményét kifejthesse. A bizottság el szeretném mondani azt, hogy a tagállamok nagy többségében megvan annak a kockázata, hogy a többséget ne tudjuk elérni a bizottságban. Az eddigi viták alapján el tudjuk mondani azt, hogy a technikai jellegű vitában a többséget nem tudjuk elérni. Például a maximális szulfit tartalom a bioborokban. Ezzel kapcsolatban a bizottság javaslata kitűzi, mint maximum keretértéket boronként, bortípusonként, viszont ez a plafonérték a bioboroknál alacsonyabb lenne. Így lehetne a biobort megkülönböztetni a hagyományos boroktól. Ez a kérdés megosztja az országokat, és lehet, hogy pontosan emiatt nem tudjuk a többséget elérni majd a szakbizottságban. Amennyiben a bizottságban május 18-án a többséget nem sikerül elérni, akkor az Európai Bizottság majd a komitológiát, a jelenlegi komitológiát kell, hogy beve, bevesse az 1999-es szabályok alapján. Amennyiben negatív, nemleges lesz a döntés, a szavazat május 18-án, akkor a tanácsnak kell majd döntenie. A tanácsnak három hónapja lesz arra, hogy a határozatát, döntését meghozza, és aztán majd a saját javaslatát az Európai Parlamentnek tájékoztatásul megküldi. A bizottság jelenleg jövőben mutató tájékoztatást szeretne nyújtani a, arra az esetre, hogyha május 18-án negatív eredménnyel jár majd a szavazás. A biológiai borra, a 2010-es szüretre szeretnénk szabványokat bevezetni, annak érdekében, hogy a gazdák már a 2010-es mm, bor, szőlőjükből is biobor tudjanak előállítani. Elnök, köszönöm szépen a beszámolót. Ülő, ülő Néhány kolléga már szólásra jelentkezett, úgyhogy megnyitom a vitát. Aztán majd Herbert Dörfman és Lüling asszony. Tessék. Äh, Köszönöm szépen, alapvetően nagyon jónak tartom, hogy a biobor és szabályozás alá kerül, nem pedig csak az a bor, amely biológiai termesztésű szőlőből készült, amit az utolsó mondatokban, amire az utolsó mondatokban utalt a bizottság, az a kénytartalomra vonatkozik. Mi ezt értelmetlenek tartjuk. A bizottság képviselője ugye azt mondta, hogy a, a kéndioxid tartalom alapján lehetne különbséget tenni a biobor és az egyéb borok között. Hát ennek mi köze ahhoz? Ez egy természetesen előforduló anyag, összetételű anyag, amely a bor termelésben és alkalmazásra kerül, és tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy a biobor és minden más bor előállításánál is a, alkalmazzák ezt az anyagot, sőt a biobornál tulajdonképpen még inkább szükség van erre, hiszen olyan helyzetek is előállhatnak például össze, amikor már nincs lehetőség növényvédő szereket be vetni, hogy akkor még inkább szükség van a magasabb kéndiokszid tartalomra. Éppen ezért nem egészen értjük, hogy miért akarja drasztikusan csökkenteni a kéndiokszid tartalmat a bizottság, és az erre vonatkozó döntést blokkolja, különösen az északi területeken, tagállamokban, illetve azokban a tagállamokban, ahol nehezebben folyik a szőlőtermesztés, problematikus lehet. A második probléma pedig a hő hőmérséklet csökkentése, tehát a hőmérséklet stabilizációja. Úgy gondoljuk, hogy ennek sincs sok értelme, hiszen hogyha hővel kimenjük stabilizálni a bort, akkor valójában nem a technikailag nem a hőmérsékletet tudjuk szabályozni a mikrobáknak a számát. Úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban nincs szükség a komitológiára, megoldásra juthatunk másképpen, és most pedig Lolling asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a mi csoportunkat illeti, mindenképpen szakembereknek tettem föl a kérdést, sőt a bizottság számára írásos kérdést is feltettem, választ még soha nem kaptam ezzel kapcsolatban. Világosan kell fogalmaznunk. Képesnek kell lennünk arra, hogy biobort állíthassunk elő minden egyes borvidéken és minden egyes évben még olyan extrém éghajlati körülmények között is, amilyenekre várhatunk, bármilyen termesztési struktúráról is legyen szó. Ami a kéndioxid tartalom korlátozását illeti, hát ezzel kapcsolatban elmondanám, hogyha ilyen korlátozással élünk, vagy élnénk, akkor bizony a versenyhelyzet torzulna. Miért? mert hogyha kevésbé magas értékekkel akarunk dolgozni, akkor semmiképpen nem az, e, az egészségügy védelmének megfontolása érvényesül. Sőt, ellentétben ezzel azt mondanám, hogy a biogéneket támogatjuk. Annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségen éljünk, a azt mondanám, hogy a hagyományos borokat és a bioborokat mm, egyforma módon kell kéndioxiddal ellátnunk. Valahol egyformán kell tehát élnünk, ha a bizottság másként kíván fellépni, akkor óriási torzuláshoz vezetne mindez, és a fogyasztók védelmét sem szolgálna ezzel. Az álláspontom itt borászati szakvéleményt tartalmaz németül. Aus verschiedenen Gründen nach wie vor für ein különböző okoknál fogva nem megfelelő eljárásnak ítélik ezt a bioborok előállításánál, és különösen a nagyon változatos közép-európai klíma feltételek között nagyon is versenytorzítónak tartanánk ezt a döntést. Egy másik pontra is utalnék most. Az előttem szóló is volt már elő. érthetetlen pont az új szabályzat tervezet ugye a hőkezelés csökkentését feltételezi, tehát 87 fokos hőkezelést engedélyez, ennek egyébként a bor stabilizációjára, de ezt most betiltanak ez a két ok vezet engem arra, hogy nem kell a bizottság irányába ellépnünk a javaslatban, és azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy új versenytorzulást ne hozzunk létre a különböző régiók, különböző borfajták, különböző gazdaságok között. Nem szabad korlátoznunk. Olyan korlátokat nem szabad létrehoznunk, amelyektől a frissessége és különböző minőségi minősége a boroknak sérelmet sérelmes lenne, és így valahol a harmadik országok malmára hajtják a vizet, hogy nem jó úton halad a bizottság. Elnök. Ha senki más nem kér szót, akkor most meghalljuk, meghallgatjuk Ülő úr ö, válaszát. De magam is egy megjegyzéssel élnék, nem érdemé, hanem módszertani megjegyzéssel, amennyiben az Európai Bizottság eljönne hozzánk annak érdekében, hogy a javaslatát terjessze, az jó lenne. De az jó lenne, hogyha még a döntéshozatal előtt tenné meg. Mert hogyha a szakbizottságba csak egy már elfogadott javaslat ról való tájékoztatásért jön el hozzánk, hát annak nem igazán sok értelme van. Persze most ugye látjuk, hogy a szabályozási bizottság nem tudott még döntést hozni, és így a bizottság képviselője ellátogatott hozzánk. A jelenlegi szabályok alapján szeretnénk, hogyha a bizottság rendelkezésre állása a politikailag érzékeny kérdések esetében is meglenne. Tudjuk, hogy e hónapban szabályozási bizottsági ülésekre még sor kerül. De aztán a zöldséggyümölcságazatban teljes mértékben, alapjaiban megváltoztatjuk majd a rendszert, további több információra van szükségünk az Európai Bizottsági döntéshozatalok szintjén. Ülő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A két kérdésre válaszként. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a technikai jellegű kérdésekre válaszoljak, ami a hőmérsékletet illeti. Való igaz, hogy a hőmérséklet szintjén a hőkezelés általában engedélyezett a hagyományos borok esetében hőfok limit nélkül. Viszont a bioborok esetében helyén valónak tűnik számunkra korlát érték meghatározása, hogy a sterilizáció ne legyen teljes annak érdekében, hogy a szőlő fermentációjának ízvilága is maximálisan kifejezésre jusson. A bizottság maximum 65 fokot javasol, amely eléggé magas hőfok, és a gyakorlatban a legtöbb borász alkalmazza ezt a hőfokot, és semmilyen jelentős technikai nehézséget nem jelent a borászok számára. A szulfit kéndioxid kérdés általában véve komolyan körüljárt kérdés. A hagyományos borok esetében és a maximális határérték 150 mg per liter, a vörösbor esetében, száraz vörösbor esetében 200 mg per liter, a fehér és rozéborok, száraz fehér és borok esetében. Akár 400 mg-ig is eljuthatunk az édesboroknál. Ez a hagyományos borok esetében érvényes. A kutatások viszont azt mutatták, hogy Európa minden régiójában a borászok, a bioborászok képesek voltak úgy előállítani bort, hogy az ilyen maximális értékeket ne érjék el. Ezen megállapítások nem kis mintavétel alapján történtek, hanem több mint ezer agrárgazdaságból származnak ezen értékek, úgyhogy az 50-60 százalék teljesen elképzelhető a biogazdák számára, még a kevésbé ö, ö, bortermesztésre képes régiókban is, vagy alkalmas régiókban. A vita során ö, azt hallottuk, hogy túl szigorú korlátok, határértékek bevezetése, mondjuk 50%-os határérték bevezetése problémás lehetne. Az olyan borászok esetében, akik nem igazán vannak hozzászokva a technikai korlátokhoz, vagy éppen rosszabb időjárási körülmények között. 150-ről 100 mg-ra 25%-os csökkentés, 200-ról 150 mg-ra. Az alacsony cukortartalmú boroknál, a jelentősebb kéndioxid tartalmnál 30 mg lenne a csökkentés. Ez azt jelenti, hogy például az olyan ice wine, jégbor típusú bornál a maximum 370 mg kéndioxid lenne. Nos, ezen számok valós alapokon nyugvó számok-e, realista számok-e, vagy pedig tartanunk kell tőlük. Maguk a gazdák nem kell, hogy féljenek ezen számoktól, mert teljes mértékben megvalósítható az, hogy jó bort, biobort termesszenek ezen határértékek betartása mellett is. Ha a klímaviszonyok egyes években igen válságosak, rosszak, akkor a bizottság egy úgynevezett rugalmassági szabályt is bevezetne, mely kimondaná, hogy igen, rossz ö, éghajlati időjárás, viszontagságos időjárás ö, ö, mellett a kéndioxid tartalmon lehetne változtatni kivételes esetekben. Az európai bortermesztők biobortermesztők egésze így ö, problémamentesen képes lenne a bizottsági szabványt betartani. A bizottsági szabvány alapja egyrészt tudományos alapú, a terepen is ellenőrzött, szabályról van szó, másrészt pedig magán normákkal is össze lehet vetni ezen szabványokat az EU-ban és a harmadik országokban betartott szabályokról van szó, nem csak déli országokban, hanem északi országokban is alkalmazzák ezen magán szabványokat. Ott a kén kén-dioxid tartalom nem magasabb, mint az Európai Bizottság által javasolt kén kén-dioxid tartalom. Ez a javaslat tehát abszolút realista, és lehetővé tenné azt, hogy végre a európai szinten is egy megfelelően definiált biobor meghatározás megszülethessen. Az elnök úr köszöni a bizottság képviselőjének a hozzászólást, ha senki más nem kíván szólni, akkor felfüggesztjük a munkát. Luling asszony még szót kér, tessék. Csak egy mondat, elnök úr. Én bízom a vincelléreknek, a borászoknak, akik azt mondják, hogy ez nem vezet versenytorzításhoz, tehát nek, ezeknek a borászoknak jobban hiszek, mint a íróasztal mögött ülő bizottsági hivatalnokoknak. Úgy gondolom, hogy a borászok szakértelme valóban elismerendő, úgy gondolom oda kellene figyelnünk, és a bizottságnak is oda kellene figyelnie, hogy mi folyik itt a borászatban. Köszönöm. Grazie ancora, Madame Lullinga. Allora... Köszönöm szépen Luling asszonynak. És 15 órakor folytatjuk a munkát, és akkor majd a tisztességes jövedelemről tárgyalunk. Minden jót!